Good morning, ladies and gentlemen. May I ask you to take your... Kérem foglaljanak helyet. Hölgyeim és uraim, jó reggelt. Köszönöm szépen, hogy már eljöttek a mai ülésre ilyen korán. Köszönöm a regi tagoknak is, hogy időben ideértek a regi ülésére. Meg is kezdjük a munkánkat Az első pont, hogy elfogadjuk a napi rendet. Egy kis megjegyzésem lenne a napi rendel kapcsolatban. Érkezett hozzám egy kérés Van Nistelrooy úrtól, hogy egészítsük ki a napi rendünket. Ez egy állásfoglalásra irányuló indítvány, méghozzá egy szóbeli kérdés a 128. szabály szerint a kohéziós politika kapcsán ez a indítvány elküldésre került önökhöz tegnap reggel. Én azt javaslom, hogy az új napi rendi pontot a délutáni ülés végére tegyük, ha egyetértenek vele ez lenne az utolsó pont, tehát a koordinátorok ülése előtt ebben az esetben lehetőségünk van arra, hogy információt kapjunk a biztostól, és ezt figyelembe tudjuk venni, amikor megfogalmazzuk az állásfoglalásra irányuló indítványunkat. Egyetértenek ezzel? Köszönöm szépen. Köszönöm a plusz napirendi ponttal tehát úgy látom, hogy elfogadjuk a napirendünket. A következő lépésben az elnök közleményeit hallják. Nincsen ilyenem a mai napra. Amennyiben szeretnének megosztani, vagy szeretik még elmondani valamit esetleg az ülés végén, ami azt is jelenti, hogy a következő pontunk egy workshop az előzetes feltételrendszerről. A regi megkérdezte a kutató egységet, hogy vizsgáljon ez a B tematikus főosztály, hogy workshopot szervezzen az előzetes feltételrendszerről a kohéziós politikában, mint láthatják a workshop programján egy sor szakértőt hívtunk meg ebben a témában a mai napon, és Szokás szerint az előadók következnek a bevezetőikkel, és utána eszmecsere kérdés válasz formájában a regi tagok részéről. Ami az időt illeti, 11 óráig terveztük be ezt a napi rendi pontot, akkor Krecu biztosra számítunk, és ő vele folytatunk itt a bizottságban egy eszmecserét. Még pár elmondtam, egy sor vendégünk van a témánkban. Doroti Alan Dupré az első előadónk, utána Peter Berkovics az Európai Bizottság részéről, David Skorna, a partnerségi megállapodásokért felelős igazgató, regi Cseh köztársaságból. Üdvözlöm Önöket a Regi Bizottságban. Kezdjük is meg a munkakat. Talán az első Alan Dupri asszony parancsoljon. Köszönöm szépen. Az OECD nevében is szeretnék köszönetet mondani, hogy meghívtak a mai ülésükre. Egy első prezentációt tartok a hatékony beruházásokról, állami beruházásokról a szubnacionális szinten. Két fő pontot ragadok ki az előadásomban. Az első az az, hogy a kormányzati szintet hogyan tudjuk hatékonyabbá tenni a közberuházásokban, a másik pedig a feltételrendszer igénybevétele, ez egy eszköz, amikor erősíteni akarjuk a közbeszerzések hatékonyságát. Nos, most egy át, néhány általános információt szeretnék elmondani az OECD véleményéről a közberuházásoknál meggyőződésünk, csak úgy, mint más szakszervezetek is, mint az ilyen esetében, hogy az ilyen állami beruházások jelentős hatást tudnak gyakorolni a növekedésre például de a beruházások erre gyakorolt hatása nagyrészt attól függ, hogy hogyan kezelik ezt, hogyan működik az irányítás, a menedzsment. A jó irányítás közvetlenül összefügg ezen a területen a hatással, az elért hatással, Vonatkozik ez a nemzeti szintű kormányzásra, irányításra, de a szubnacionális szintre is. És hát bizony vannak empirikus tanulmányaink, amelyek azt bizonyítják, hogy a regionális irányítás minősége közvetlen hatással van a hatékonyságra, a finanszírozás hatékonyságára, és mindenek előtt a kohéziós alapból származó összegeknél kell ezt figyelembe venni. Most a szubnacionális irányítás miért annyira fontos az ilyen jellegű beruházásoknál? Ez azért, mert van így, mert ők a legfontosabb szereplők az OECD országban, vagyis az Európai Unióban is átlagban mint egy 60%-át adják az összes közberuházásnak az EU-ban, ez 55%. Ha megnézzük a jelenlegi összefüggéseket, akkor látjuk, hogy csökkenés figyelhető meg minden nemű beruházás területén a válság óta magánberuházásoknál is. Ez igaz az OECD országokra, hogy általában, de még inkább igaz Európai Unióra amit látunk, ezt a piros görbét, a szubnacionális közberuházások terület az Európai Unióban 2009 óta látjuk ezt a görbét. Először egy kiigazításként alkalmazták a válság után, de aztán komoly költségek jelentkeztek ez folyamatosan növekedett, miközben a közberuházások összege csökkent. De vannak akadályok is a szubnacionális szinten az Európai Unióban. Az egyik ilyen az az, hogy a kormányzati akadályok olyan fontosak, mint a finanszírozási kihívások, tehát az irányítási kérdéseket is figyelembe kell venni. A válaszadók 90%-a azt mondja, hogy nagyon komoly bürokrácia, administratív eljárás alakult ki, így nagyon elhúzódnak ezek az előkészítések, ezek komoly kihívást jelentenek a közberuházásokra. Az irányítási kihívások, amikről beszélünk itt, ki kap, ez kapacitás hiányra is vezethető hiszen nincsenek hosszú távú stratégiák, a szakértői tudás hiánya, a szakértők hiánya, a szektorok közötti koordináció, vagy a különböző kormányzati szintek, irányítási szintek közötti koordináció volt az oka ennek. Persze vannak innovatív és jó gyakorlatok is, amelyek egyre inkább előtérbe kerülnek a szubnacionális szinten, azt lát, sőt, meglehetősen nagy számban tudunk ilyenekre hivatkozni. Általában az ajánlásoknál elmondhatjuk nemzeti és szubnacionális szintre is, hogy hogyan lehet erősíteni a közberuházások hatékonyságát, az a következő. A kritikus jelentőségű a középtávú tervezés a közberuházásoknál, és több éves finanszírozást, költségvetést kell kialakítani a nemzeti irányításnál pedig nagyon fontos, hogy ösztönzőket alakítsuk ki a szubnacionális szint számára, hogy ott együttműködjenek és közös stratégiákat alakítsanak ki. Az OECD részéről aztán kifejlesztettünk egyfajta jogi eszköztárat, hogy hogyan tudunk hatékonyan többféle kormányzati irányítási szinten közreműködni. Itt ez vonatkozik az összes OECD államra. Egy sor iránymutatás, elf szerepel abban, hogy a különböző irányítási szintek hogyan kezeljék a közberuházást mm, együttműködő, koordinatív módon. És ezt meg kell nézni, hogy a, a hogyan ütetik át a gyakorlatba ezt az eszközt. Erre van egy segítségnyújtás, van egy eszköztár az honlapunkon, a jó gyakorlatokat tartalmazva, és vannak mutatók is arra nézve, hogy a különböző irányítási szintek hogyan tudnak itt fellépni, és hogyan tudják kezelni a közberuházásokat. Aztán most konkrét példákat nézzünk meg a feltételrendszerrel kapcsolatban. Az ez egyik eszköze az irányításnak, amely erősíteni lehet a hatékonyságot. A feltét, ez feltételrendszer számos lehetőséget kínál, persze egy olyan elemez, amely mindenféle finanszírozási eszköz lehetővé tesz, előzetes feltételrendszerről is szoktunk beszélni, ezeket korábban kell teljesíteni, aztán van az ex post feltételrendszer, ez amikor már a szerződés létrejött, akkor alkalmazandó, az IMF és a Világbank is közreműködik ezen a területen, őket nagyon jól ismerjük, a feltételrendszerek kialakításának területén vannak tapasztalataik, és hát ebből következtetéseket lehet levonni. Azt látjuk, hogy feltételrendszerek használata a 80-as, 90-es években került előtérbe, akkor terjedt ezzel de bírálat is kialakult ezzel kapcsolatban, mert hogy ez állítólagosan nem hatékony mindennek előtt, nem eléggé segíti a növekedést és a jólétet. Az egyik bírálat az volt, hogy nagyon részletesen fogalmazzák meg ezeket a feltételeket, akkor a programok sok időt vesznek igénybe, és nem hajthatok végre hatékonyan. Egy sor változás jött létre a 2000-es évek kezdete óta. Az mindenképpen, hogy csökkenteni akartuk a feltételrendszerek számát, ez a rugalmasság céljából történt, például az IMF olyan országokkal foglalkozik, ahol strukturális váltásokra, szerkezetváltásra van szükség. A feltételrendszerekről most ilyen nagyobb testre szabást várunk az egyes országok vonatkozásában hozzáigazítani az ottani igényekhez, és az intézményi irányítási kritériumokra nagyobb súlyt helyeznek, de szóba kerülnek a környezet és szociális kérdések is, a világbank pedig az expost feltételeket erősíti. A világbank esetében elmondhatjuk, az OECD-ről is ezt mondhatjuk, különböző feltételeket alkalmazunk, amikor támogatásokat biztosítunk a szubnacionális szintre, például regionális fejlesztésben. Ez egy olyan vizsgálat, amit 20 országra vonatkoztatva végeztünk el a közberuházások területen. A regionális fejlesztésre szánták ezeket a pénzeket a nemzeti szintről, tehát a nemzeti kormányok egy sor rendszert kellett teljesíteni, volt egy időkeret, például a célhoz kötés, vagy az addicionalitás, amit vizsgáltunk, hogyha most egy néhány pontban szeretnénk összefoglalni a következtetéseinket a nemzetközi tapasztalatok alapján a feltételrendszerekről, elmondhatjuk, hogy a feltételek önmagukban nem képesek, vagy ritkán képesek komoly eredményt elérni. Nem szabad, hogy túlságosan preskriptívek, nagyon szigorúak, konkrétek legyenek, és erőteljes vezetése és támogatásra van szükség a politikai szintről, és bizonyíték alapú, vagy konkrét tény alapú, megfigyelhető ex post verifikációra van szükség, illetőleg megfelelő kapacitásokat kell biztosítani hiteles módon a felső szinten arra, hogy monitorozzuk ezeket a folyamatokat. Egy másik következtetés még, hogy ha a, a igazából a, a díjazásra is ügyelünk, tehát a pozitív ösztönzésre, nem csak a szankciókra a másik oldalon. Ez az, amit a nemzetközi területen szereztünk tapasztalatként, és hát a honlapunkon további információval is tudunk szolgálni. Köszönöm szépen a figyelmüket, köszönöm szépen. Köszönjük, és akkor a következő előadónak, Szmark Unnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Elnök asszony, mindenkit üdvözlök. Nagy örömömre szolgál, hogy előadást tarthatok a kormányközi pénzsegélyek e, feltételrendszeréről, és az Egyesült Államokban tapasztalható helyzetet fogom összehasonlítani az Európai Uniós helyzettel. Még egy kicsit ki kell tapasztalnom a technikát. Azt hiszem, hogy ezt a gombot kell nyomogatnom, ha jól látom. Igen. Négy részre oszlik a prezentációm. Először is feltesszük a kérdést, mi a feltételekhez kötött segély, milyen aspektusai vannak ennek, aztán megnézzük az Egyesült Államokban működő szövetségi programokat megnézzük, hogy ez hogyan vethető össze az európai filozófiával, és aztán eh, megvizsgálom, hogy a regionális politikára nézve ez milyen következményekkel járhat. Nézzük tehát nagyon röviden azokat az aspektusokat, amelyeket meg kell vizsgálnunk. Az általános eh, elveket eh, szeretném előrevenni. Ez egyfajta politikai higiéniát teremt, a helyes kormányzás fontosságát és a stratégiai célkitűzéseket hangsúlyozok itt. Hogyha nem készülünk fel kellőképpen, akkor nem szabad, hogy segít egy ilyen területre. Aztán vannak tematikus előfeltételek, és ezeknek két aspektusuk van. Az első az, hogy a, a bizonyos specifikus politikák hatékonyságát növelni kell, aztán a másik pedig, hogy a az adományozó kormányzat politikai prioritásait kell kommunikálni valamiféleképpen. Ugye ebből a szempontból azt látjuk, hogy Brüsszel az Európai Unióban megfogalmaz bizonyos irányelveket, és ezeket valahogy ráerőlteti a tagországokra. Ez egy érzékeny téma lehet természetesen Nézzük az általános ex ante feltételeket. Ezekből is egy jó pár van, és vannak ex post előfeltételek. Az ex ante előzetes feltételek nem túlságosan explicitek az Egyesült Államokban. Láthatjuk, hogy a speciális célkitűzések teljesítése <clears throat> helyi vagy szövetségi értelemben lehetséges. Az Egyesült Államokban a segélyprogramokat különféle szövetségi irodák vagy ügynökségek irányítják és koordinálják. adhok módon jönnek rétre ezek a segélycsomagok, és nincsenek összességében felülről koordinálva, de bizonyos általános jellemzőik vannak. Itt a szövetségi belső segélyek szempontjait több pontba szedtem, a bére és a célra fogok koncentrálni. vannak szubnacionális ügynökségen keresztül folyósított feltételekhez nem kötött segélyek is. 1860 segélyformát mutatok be ezen az ábrán, ezek kategórikus segélyek. Köztük vannak projekt segélyek, és egyéb típusú segélyek. Ami itt érdekes lehet számunkra az, hogy ezeknek a projekt segélyeknek a javarésze úgynevezett együttműködési segély, amelyek mögött egy olyan speciális testre szabott szerződés van, amiben belefoglalják, hogy a szövetségi ügynökség és a segélyezett szervezet milyen feltételek mellett működik együtt. Látjuk ezen az ábrán, hogy a különféle ügynökségek milyen tevékenységet fejtenek ki. Az Egyesült Államokban az rendszerek nagyjából megfelelnek, vagy hasonlatosak azokhoz, amelyeket az Európai Unióban alkalmaznak. Vannak program előtti elvárások, hatástanulmányok, különféle vizsgálatok, megnézzük a feltételrendszereket, hogy az eszközök a személyzet rendelkezésre áll-e, aztán megnézzük az általános pénzügyi eh, előfeltételeket, a kofinanszírozási, társfinanszírozási eh, formákat természetesen lehetnek eh, olyan előfeltételek vagy kötelezettségek, hogy PPP együttműködést is meg kell valósítani. Megnézzük, hogy teljesülnek-e a fenntartási feltételek. Nyilván, hogyha egy segélyt folyósítunk, akkor a kormányzati oldalnak az a szándéka lehet, hogy csökkentse a saját kiadásait. És gondoskodni kell arról, hogy a segélyezett szervezet működése akkor is fennálljon és folyamatos lehessen, hogyha éppenséggel nem folyósítják a segélyt megnézzük a teljesítménnyel kapcsolatos eredményeket, és ezt ex post módon is vizsgáljuk sokkal inkább, mint ex ante módon. Aztán a könyvvizsgálói auditing elvárásokat is figyelembe vesszük. A kategórikus segélyeket, vagy ilyesfajta kormányzati segélycsomagokat nagyon gyakran kritizálták is ugyanis azzal járhatnak, hogy túlságosan elburjánoznak ezek a segélyprogramok, és vissza is szoríthatják a befektetési hajlandóságot, de a speciális, regionális feltételekkel kapcsolatosan alkalmanként túlságosan restriktívek is lehetnek. a projekt segélyeket versenyalapú versenyeztetéssel adományozzák, és ez más, mint az Európai Unióban alkalmazott keretrendszer. Itt az Európai Unióban természetesen nem lehet kizárni egyik tagországot sem, mindegyik tagországgal egyenlő bánásmóddal kell eljárni. Itt az Egyesült Államokban lehetősége van a kongresszusnak arra, hogy bizonyos programokat kifejezetten megcélozzon, vagy előnyben részesítsen. Így például a 21 éves korhoz kötött alkoholfogyasztási lehetőség, vagy az 55 mérföld per órás általános sebességkorlátozás a szövetségi utakon, ezek általános célkitűzések. Ezt úgy alkalmazzák, hogy ezt vagy betartják, vagy nem lehet semmiféle pénzt adományozni, vagy segélyt folyósítani erre a területre. Az Európai Unióban ilyen értelemben lehetnek kivételek, gondoljuk csak Németországra. A legfelsőbb bíróság kinyilvánította, hogy ezek a segélyek önkéntes alapon valósulnak meg abban az értelemben, hogy vagy elfogadjuk a feltételeket, vagy nem. Az Egyesült Államok mindent egy esernyő alá igyekszik vonni a segélyek folyosításának feltételrendszerét illetően. Mindig arra törekszünk, hogy általános érvényszabályokat fogalmazzunk meg, az Európai Unióban ezzel szemben ilyen értelemben nincsen átfogóan koordinálva. Ahogy mondtam, az Egyesült Államokban 1850 ilyesfajta kategórikus segélyprogram valósult meg. Az Európai Unióban ezek koordinációs eszközökként működnek. Azért nevezem így, mert a szabályok általában véve egyformák, vagy szinte teljesen azonosak is. Hogyha megnézzük a kategórikus segélyek és az általános segélyek közti különbséget, az Egyesült Államokban vannak általános célú segélyprogramok, ilyenek nincsenek az Európai Unióban. Az Európai Unióban az Unió nem ad segélyt általános nem specifikus célokra. Az Egyesült Államokban vannak kifizetések egyének adott állampolgárok részére, és az Európai Unióban nincsen ilyesfajta lehetőség. A Medicaid és a Medicare egy általános politikai célkitűzése a kormánynak, de ilyen az Európai Unióban, ilyen szociális politika egyelőre nincsen, ami közvetlenül megcélozná az állampolgárok szükségleteit. Az Európai Unióban közvetett módon a tagországokon keresztül valósul meg ez. Aztán a specifikus tőke segélyek rendkívül fontosak, de ilyenek megint csak nincsenek az Európai Unióban, holott hozzátehetjük ez, hogy a, az emberi tőkébe való beruházás működik az Európai Unió keretei között. A következő dián inkább az Európai Uniót vizsgálnám. Vannak persze kohéziós célkitűzések. Ez létezik az Európai Unióban is, hiszen itt a 2020-as átfogó koherenciát biztosító politikai stratégiához kell kötnünk a segélyeket. Egy kulcsfontosságú kérdés az, hogy díjazzuk-e, vagy esetleg büntetéssel sújtsuk a programok megvalósítását. Itt mi is azt tapasztaljuk, hogy sokkal jobban működik a elismerésben részesítés, mint a büntetés kiszabása. Természetesen folyamatosan monitoringozni kell, a teljes mintményeket, meg kell nézni, inkább az eredményeket, és nem annyira az ex ante feltételrendszereket vagy követelményeket. Vannak helyes gyakorlatok is, jó gyakorlatok. Itt az Egyesült Államokban azt tapasztaljuk, hogy van egy olyan tendencia, hogy a projekt segélyeket összevonják úgynevezett blokk segélyprogramokban. Kombinálják ezeket a segélyeket, azt mondják, hogy az előfeltételek még mindig valamennyire specifikusak, de már elég általánosak ahhoz, hogy egy halmazba lehessen összevonni bizonyos segélycsomagokat. Itt egy példát hozok, ami ezt példázom az Európai Unióban a szabályrendszerbeli és az intézményi feltételeket vagy körülményeket, előfeltételeket hangsúlyoznák, és a koherens politikai stratégiára koncentrálnak. Az Európai Unióban a társfinanszírozást erősítik. Rendkívül fontos, hogy a segélyezett kormányt is bevonjuk az együttműködésben ellenző esetben nem sikerülhet a program kivitelezése. Az Európai Uniónak ezen a területen jelentős előnye van az Egyesült Államokkal szemben, és aztán vannak az új pénzügyi eszközök, így például a PPP programok, ezzel mindannyian tisztában vagyunk. Az összetett átfogó előfeltétel rendszer körülményeiről szeretnék beszélni. Ugye tudjuk, hogy ha van mondjuk 30 tematikus feltétel, akkor kérdésesé válik, hogy melyiket lehet alkalmazni és foganosítani, és melyiket nem. Ez egy olyan kérdés, ami nem merül fel az Egyesült Államokban, mert ott a programokat speciális célokra dolgozzák ki, testre szabottak vannak feltételek, és hogyha ezekbe valamelyik projekt beleillik, akkor az működhet. Itt az Európai Unióban ezzel szemben mindig meg kell nézni, hogy melyik tematikus előfeltette rendszer működik, és melyik nem. Hogyha van mondjuk egy olyan ex ante előfeltétel, mint a nemi kérdés, hogyha ahhoz kötjük a segélyprogramot, hogy beixelték-e azt, hogy a társadalmi nemmel kapcsolatban van ez a segély, akkor nyilván egész egyszerűen automatikusan válik az, hogy ezt bejelölik annak érdekében, hogy megkapják a segélyt. Tehát nem válhat ezeknek az előfeltételeknek a teljesítése egyfajta automatizmussá, erre is figyelni kell. A működési szinten a legtöbb tagország az általános exante előfeltételeket általánosan alkalmazandónak és alkalmazhatónak védik. Ezen nincs semmi meglepő, de hogyha megnézzük a tematikus exante előfeltételeket, akkor ezt találtam egy felmérésben, itt a horizontális tengelyen különféle tematikus előfeltételeket látunk, és aztán a függleges tengén azt látjuk, hogy milyen gyakran voltak alkalmazhatóak, vagy milyen arányban vonatkoztak a programra. Látjuk, hogy van egy csomó, amelyik általában véve alkalmazandó volt, aztán van egy jó pár, amelyik úgy tűnik, hogy nem igazán releváns. Ezeket természetesen az Egyesült Államokban egyáltalán nem is vizsgálnák. Nézzük a nem alkalmazhatóság elemzését. Meg kell nézni, hogy miért nem alkalmazandó egy előfeltétel, hogyha meg tudjuk magyarázni, hogy miért nem. Ez látjuk itt 10%-ban mutatva, de aztán több mint van az előfeltételeknek azért bizonyul nem alkalmazandónak az előfeltétel, mert meg sem tudjuk magyarázni igazából, hogy miért. Legalábbis a felmérés ezt mutatta, ez a sárga rész, ami több mint kétharmad az előfeltételeknek. Ahogy már rámutattam, az Egyesült Államokban a segélyeket gyakran azért kritizálják, mert speciális célokra testre szabottak. Csak 3%-a megy a kategorikus segélyeknek regionális fejlesztésre. A kérdés az, hogy az általános előfeltételrendszer kidolgozása nem megfelelő a regionális fejlesztés céljaira. Mégpedig azért, mert cél, célzott, célra szabott előfeltételeket kell kidolgozni. Mit értünk ez alatt? Ez lehet, hogy ellene megy az Európai Uniós filozófiának, de a regionális stratégiával való konzisztencia egy előfeltétel kell, hogy legyen. Stratégikus, regionális tervnek kell lennie az adott régióban, és ehhez kell valamilyen szinten testre szabni az előfeltételeket. A multidimensionális ágazatokon átnyúló politika a következő. Ez lehet, hogy ellentmond a politikai célkitűzéseknek az adott speciális projektek finanszírozásának területén, de emellett természetesen együttműködésre is szükség van a különféle ügynökségek között, és ezen keresztül kell a szerződéses megállapodások speciális követelményeit kidolgozni. Elnézést. Látjuk, hogy ezen a területen az Egyesült Államoknak van bizonyos előnye, de csak 3% megy a segélyeknek a regionális fejlesztésre. Nos, a régiókon átívelő együttműködés egy következő kérdés. Természetesen határokon átnyúló segélyprogramokat is meg kell valósítani, és aztán egy bizonyos problémát tapasztalunk azzal kapcsolatosan, hogy e, milyen politikai érzékenységek vannak, vajon a segélyprogramokat az ígéretes regionális központokba, a növekedési központokba irányítsuk-e, e, vagy terítsük szét őket annak érdekében, hogy e, általánosan ne csak a fejlődési, növekedési központok részesüljenek segélyekben tudjuk, hogy mit jelent ez a regionális politika szempontjából itt Brüsszelben. Nos, ezekről szerettem volna beszámolni, nagyon köszönöm a figyelmüket, és természetesen szívesen válaszolok kérdésekre. Köszönöm, professzor úr, ezt a, az inkluzív megközelítést. Nyilván hasznos ez. Most pedig Berkovic úrnak adok szót. Hogyan gondolkodik erről? az Európai Bizottság. Köszönöm szépen. Mindenek előtt örömömre szolgál, hogy eljöhettem önökhöz, és bemutathatom a tanulmányunkat. Az, ez a szakbizottság természetesen aktívan részt vett ezen anyag ki a dolgozásában. Régóta tárgyalunk ebben a kérdésben ez az ex ante kondicionalitásnak megvannak a sajátosságai, természetesen nemzetközi szinten is mindegyiknek megvan a maga ö, ö, sajátossága. Figyelni kell, itt a különböző tagállamok is beszálltak a mi ö, folyamatunkba, és meglehetősen transzparens módon folyt ez. Ezért aztán egy első áttekintést szeretnék tényleg csak adni, hogy hogyan került ez át a programozási szakaszba, amikor is tárgyaltunk a partnerségi megállapodásokról és az operatív programokról. Aztán ezt követően jövő év húsvétra úgy gondolom egy részletebb jelentés is születik arról, hogy az implementáció végrehajtás hogyan működik, ez egy pillanatfelvétel most az első szakaszról, hogyan működött ez a folyamat, és hát természetesen vannak korlátok. Ez nem mondja el, hogy a folyamat hogyan működik, és a hosszú távon az előzetes feltételrendszer milyen hatásokkal jár. Természetesen ez egy eh, szélesebb körből figyelhető meg. Eh, külön a tanulmányoknak két nagy szakasza van. Az első szakasz eh, az előtanulmányok ideje, amikor a programozási szakaszt értékeljük az egész mechanizmus szempontjából a keretet, a magatartási kódexet, stb. alakítjuk ki, és a, a, azt gondolom, ezt már bemutattuk, és amit ma bemutatok, az a tanulmány, amely elmondja, hogy milyen leckéket, milyen következtetéseket tudunk levonni természetesen. A későbbiekben aztán további tanulmányok is születnek, amelyek inkább politikai jellegűek, de most csak azt akartam elmondani, hova helyezzük valójában ezt a tanulmányt. Az általános cél az volt, hogy egy tényalapú elemzést készítsünk, hogy az előzetes feltételrendszer milyen rendelkezésekkel járt. Mások is elmondták, ez az előzetes feltételrendszer egy a több közül, amit egy kohéziós politikai területen alkalmazunk, másfajta feltételrendszerek is vannak. Most nem akarok a részletekbe menni, tehát most egy nagyon konkrétan körülírható feltételrendszerről beszélünk, amelynek konkrét céljai vannak, és meg akartuk nézni, hogy ez a folyamat, hogy, amit mi szerveztünk a saját szintünkön, hogyan került tehát a nemzeti és a szubnacionális szintre, és persze vannak hasonlóságok és különbségek az egyes tagállamok között, erre most nem akarok kitérni, és a partnerségi megállapodás és az operatív program közötti konzisztencia is fontos annak érdekében, hogy a tanulmányt elkészíthessük, kutatásokat végeztünk a partnerségi megállapodásoknál, és a kohéziós alapprogramoknál, és az operatív programokban, és olyan programoknál is, amelyeket az ESF társfinanszírozásával valósítottak meg és struktúrált interjúkat is készítettünk a legfontosabb szereplőkkel a tagállami szinten ami még fontos, és amit hangsúlyozni kell, hogy a tervezetet, a jelentés tervezetet megosztottuk a tagállamokkal, hiszen értékeltetni akartuk a következtetéseket a tagállamok részéről is. Ez a prezentáció igencsak összefoglaló jellegű, azt hiszem a 150 oldalas tanulmányról megkapták a másolatokat, a nyomtatott anyagot is, hogyha szükséges. Az a kép, amit bemutat ez a tanulmány, az a 2015. július végi állapot, és 13 operatív tervet még nem fogadtak el addig. Tehát ez, ez egy konkrét helyzetet vesz figyelembe azt hiszem fontos emlékeztetni, hogy az előzetes feltételrendszer milyen szisztémában működik. Természetesen különböző kondicionalitások vannak, az IMF-nek, meg vagy a világbanknak is megvan a maga feltételrendszere, és az Egyesült Államoknak is. Az EU-ban az előzetes feltételrendszer nagyon konkrét és korlátozott célt szolgál a cél az, hogy egy beruházás szükséges előfeltételei megvalósuljanak. Még mielőtt pénzt kezdünk költeni valamire egy régióban, egy tagállamban, bizonyos feltételeknek teljesülniük kell, hogy jól költsék el a pénzt, az a célja ennek. Ezt tapasztalatok alapján állítottuk össze, eh, Európai Bizottság tapasztalati tagállami tapasztalatok, és hát valóban mm, a számövőszék információt is figyelembe vettük, amikor ezt összeállítottuk. Két típus van ebből, van a tematikus, eh, előzetes feltételek is vannak, amelyek bizonyos eh, konkrét beruházásokra vonatkoznak, konkrét típusú beruházásra, két-három, hogy három vagy négy ilyen van, amikor az előttes feltételekről beszélünk. Aztán van egy stratégiai oldal. Az elmúlt időszakban regionális tagállami szinten hiányzott a stratégia, és ez koordinálatlan beruházásokhoz vezetett időnként. Az innovációs szektor az a legjobb példa. Aztán vannak szabályozási előfeltételek is, feltételek is, ahol Egyszerűen fontos, hogy az EU jogszabályait figyelembe vegyük, az akit energiahatékonyság például, hogyha az energia hatékonyság irányelveket nem ültetik át a beruházás során, és akkor ez alalásuk a tagállami szinten az egész célt, az EU céljai, de vannak vízkeret irányelv, környezetvédelmi irányelv, stb. Tehát, hogyha nincs helyén ez a dolog, és ott uh, infrastruktúrális beruházást alkalmazni, ez problémákat jelent, és vannak intézményel feltételek is. A tudományos irodalom tartalmazza ezt, mindenki azt fogja mondani, hogy az intézmények nagyon fontosak, hogyha a hatékonyságot biztosítani akarjuk, és ezzel összefügg a közigazgatás, igazgatási kapacitás is, stratégia, intézmények, szabályozási keret, stb. Mm, az nem számít, ha papírra leírják, hogyha a tagállam vagy egy régió nem rendelkezik a szükséges igazgatási kapacitással, hogy ezt átültesse a gyakorlatban, akkor nem ér semmit. Még egyszer, amikor az általános feltételekről beszélünk, ezek át, horizontális, egymást érintő előfeltételek mindenhol jelen vannak, tehát Na, általános elvekről is beszélhetünk ebben az összefüggésben, tehát amit alkalmazni kell a beruházások során. Hm. Aztán persze hogy egyéni jellemzők is. Most arra térnék ki, amit már említettem, milyen feltételek vannak, melyek fontosak az feltételek közül, a közlekedési stratégia, környezeti, aztán közbeszerzési rendszer hatékonysága is fontos, megfelelő üzletbarát reformok, aztán intelligens specializációs stratégiák. Az első dolog, amire amire hivatkoznék, ez a tematikus feltételrendszer volt. Ezek az általános kondicionalitások közé sorolhatók ezek. Az egyik fontos dolog a a mi területünkön, hogy nem csak arról, hogy beruházni akarunk, hanem hogy egy adott módon ruházzunk be. És ennek érdekében végül is három előzetes feltétel van horizontális szinten. Ezek nagyon fontosak. Itt azért el kell, hogy mondjam, nagy vita folyt erről a parlament és a tanács között ezek összefüggenek azzal a kapacitással, hogy gender diszkriminat antidiszkriminációs lépéseket alkalmazok, és a, a parlament támogatott ebben bennünket, tehát hogy a beruházások során ezeket az elveket igenis figyelembe kell venni. A, és hát a harmadik ugye a fogyatékosság figyelembevétele volt. Ez a három fő általános szabály, amit említenünk kell, és ezt figyelembe vettük a szakpolitikánkban is. Egyébként erre hívott, és a tagállamok nem megfelelően alkalmazzák a programokat, mert hiányzik a megfelelő szabályozási keret ezt, itt az administratív kapacitásról már beszéltem ebben az összefüggésben, ez a következő pont, az eredmények javulása, a teljesítmény javulása, javítása a programjainkban, ez, a, ez egy horizontális kondicionalitás, ez figyelembe kell venni a mutatókat és egyéb lépéseket. Ez azt mutatja, hogy mennyire valósulnak meg ezek a feltételek, úgy általában. Elnézést kérek. Nehéz ezt elolvasni, apró betűk vannak, de a piros jelzi azt, hogy nem teljesülnek a feltételek. Itt mindenek előtt az adminisztratív kapacitás hiányára kell hivatkoznunk a, a mutatók és egyéb kérdések és a közbeszerzéseket is figyelembe kell venni. Ez önmagában az a történet, amit látunk. De azt láthatjuk a baloldalon is az antidiszkrimináció, a gender téma és a fogyatékosság témája, e, amit mindenhol alkalmazni kell, mint egy 10-20%-ban a tagállamok nem teljesítik a kritériumokat, gyengék. Tehát és a rendszernek vannak a maga a gyengeségei, ezt látni kell. Az egyik fontos aspektus az előzetes feltételeknél az a diagnosztizáló eszköztár, hogy mit tudunk tenni, hogyan állapítjuk meg a nehézségeket. Azt látjuk, a horizontális előzetes feltételek közül sehol sem látjuk, hogy csak zöld lenne. Tehát, hogy mindig vannak gyengeségek. Ez egy fontos üzenet. Az előzetes feltételek eh, nem arról szólnak, hogy szankcionáljuk a tagállamokat, hanem be kell mutatni, hogy hol vannak a gyenge pontjai a tagállamoknak, hiszen a hatékonyságokat kell javítani a programok esetében. Itt megint látjuk eh, a tematikus előzetes feltételeket. Eh, én csak most szeretnék visszatérni arra, amit imént hallottunk itt az alkalmazhatóság folyamatáról van szó, ez szinte automatikus, ha csak nem kivételes esetről beszélünk. Különböző típusú beruházásokat alkalmazunk a programokban. Tematikus feltételek esetében elmondhatjuk itt ez a terület, ahol sok pénzt költünk, és itt van egy tematikus koncentráció, főleg azok a területek, amelyekről beszélnék itt, az ICT, innováció, vagy IKT, NAT, energiahatékonyság. Ez egy teljesen legitim kérdés, amit ön feltett. Szerintem ez a táblázat tényleg bemutatja, hogy hogyan osztjuk el a pénzeket a finanszírozás során. Ez egy fontos szakasza része a jövőbeli gondolkodásnak is, hogy, hogy a, mit, miért van szükség ezen előzetes feltételekre egyáltalán. Erre majd a következő hozzászóló is kitér szerintem. Itt pedig a teljesítés, az eredményesség. A zöld azt jelenti, hogy teljesül, a sárga és a piros azt jelenti, hogy részben vagy egyáltalán nem teljesültek a célok. Hát itt a vége felé azt látjuk a, te, a tetején a szinte mindig teljesülnek a, a legfelső sorban. Most hosszasan lehet erről beszélni, hogy a teljesítési ráta nagyon jó. Amit világosan látunk, hogyha elindulunk lefelé, ahol a teljesítés nem olyan jó, vannak olyan területek, ahol 20%-nál kisebb a teljesülés. Itt programokról beszélek, az előzetes feltételek esetében víz, a közlekedési masterplan, a hulladék, stb. Itt nagyon gyenge a teljesülés. Mit mond ez nekünk? Ez azt jelenti, hogy ezeken a területeken lépésekre van szükség. Megállapodtunk korábban kritériumokban, a bizottság tette erre a javaslatot, de a tanács és a parlament egyetértett végül is, és itt azért súlyos problémák vannak, itt lépnünk kell ezek azok a területek, ahol a sárga, piros szín van, cselekvési terveket kell készíteni, mert ezekkel foglalkozni kell, ezekkel a problémákkal. Az ex ante kondicionalitás egy dig diagnosztizáló eszköz, és ez nagyon fontos a következő lépésben korán tudunk beavatkozni, tehát hogyha eljutunk a program végére, akkor már baj van, vagy amikor le kell állítani a programot, ez egy problémás ügy lesz, mert itt vannak a számvők is, és akkor jogszerűségi nehézségek, teljesítmény nehézségek merülnek fel. Most összefoglaltam a leíró részét a tanulmánynak. Most egy néhány üzenetet a normatív részről szeretnék mondani itt a tanulmányban. El kell, hogy mondjam, ez nem a tanácsadói része a fontos, hanem azok, akik eh, részt vettek ebben, azoknak mi volt a véleményük az előzetes feltételekről a tagállamok szintjén, vagy akár a bizottságnál a desk officer hogyan gondolkodott a konkrét területekről. Tehát mik a fő üzenetek? Az első üzenet az volt, hogy az előzetes feltételek nagyon fontosak voltak a programozási időszakban. Ez egy fontos üzenet nagyon fontos összességében, hogy ez egy fontos elvégzett feladat volt, ez egy új lépés volt, de azt hiszem mindenki azt mondta végül is, hogy ez egy olyan dolog, amit, amit érdemes megcsinálni a politikánk érdekében. A második az, hogy ez egy tanulási folyamat valamennyi érintett számára, a szó minden értelmében tehát egy, ez egy új dolog, egyrészt, másrészt segített az embereknek a politika megvalósításában. Ambiciózus volt, és nagy kihívást is jelentett számos tagállam számára, hogy megnézzük ezeket a kérdéseket, a különböző testületek közötti viszony a tagállami szinten, de a bizottság számára is újfajta szervezést jelentett, és ahogy szervezte az együttműködést a tagállamokkal, ez egy pozitív aspektus szerintem a bizottság nevében nyugodtan mondhatom. Megváltozott az a mód, ahogyan az Európai Bizottság a tagállamokkal együtt működik, egy, a párbeszéd formája. De hosszú, elhúzódanak tartották a folyamatot, és számos tagállamból érkezett az a megjegyzés. Több idő kellett volna ahhoz, hogy optimálisan elvégezzük a feladatunkat, de hát eh, meg kellett állni, meg kellett nézni, mi a konkrét helyzet viszonylag később fogadták el ezt a rendeletcsomagot, ezért nem maradt idő, elég sok iránymutatást adott a bizottság, szerintem ezt jól fogadták, de hát ennek ellenére ezt lehet javítani természetesen, meg főleg időben, korábban kellene ezt megtenni. De hát ez összefügg a rendeletek megtárgyalásáról. Aztán az erősségek és gyenge pontok, ami az erősséget illeti, ez a az előzetes feltételeknél összehasonlítva a korábbi periódusokkal, időszakokkal, abban konszenzus van, hogy mindenki ide tudatosult, hogy jól elkölteni pénzt, nem csak a pénz költését jelenti, hanem biztosítani kell, hogy jól költsük el ezt a pénzt. Ezért vannak a feltételek, erre a célra szolgálnak, és ezért kell korán foglalkozni velük a programozási időszakban. A másik dolog az volt, hogy hogy ez elvezetett oda, hogy az együttműködés erősödött a nemzeti és a regionális szintek között tagállamokban. Ez nem volt mindig egyszerű, ezt tudni kell. Van, ahol nemzeti jogalkotáson is regionális szinten költenek, vagy nemzeti szinten költenek, és regionális szinten van a jogalkotás. Ez egy kihívást jelentett, de szükség van erre az interakcióra, ezt látni kell aztán megint csak a bizottság és a tagállamok között megváltoztatta annak a módját, eh, ahogyan dolgozunk a, a vita módját és a tárgyalások módját. Eh, ez persze nem mindig egyszerű, de végül is eh, gazdagította a az egész eszmecserét. És a folyamatban itt a tanulmánykészítésen kiderült, amikor a programokat kitárgyalják, megtárgyalják, és az előzetes feltételeket megtárgyalják, sikerült javítani ezeket. Ez egy központi, hatós, központi hatás volt mindenek előtt a beruházási keret változott meg, és sok dolog, ami nem teljesült az a tárgyalási folyamat elején, az később javult, és az intézményi kapacitás fontosságára is jobban sikerült felhívni a figyelmet, hogy úgy mondjam, ez már az elején a táblázatot megnéztük volna a teljesítés területén és a végén, és összehasonlítjuk ezt a két állapotot, akkor nagyon nagy javulást láttuk volna a tagállamok szintjén. Végül pedig, hát nézzük meg a gyenge pontokat. Az első szerintem az az, hogy eh, az elég sokba került, komoly erőforrásokat eh, vártunk el a tagállamoktól, főleg azon tagállamok esetében, akik eh, beruháztak. Tehát hát láttunk a, a legkevésbé fejlett áll országok, tagállamok sok területen ruháznak be tehát, a legfe, tehát tőlük vártuk el a legnagyobb adminisztratív ráfordatást és a legtöbb feltétel teljesítését előzetesen. Ez nagy kihívást jelentett, ezt be kell látni. És tényleg a teljesítés az, az komoly erőfeszítést igényelt számos esetben ezért politikailag is kihívást jelentett. Ez olyan területekbe mentünk bele, amelyek politikailag érzékenyek időnként ennek során. Azt gondolom a fejlettebb tagállamok számára, hát időnként ők úgy érezték, hogy aránytalan volt az, rájuk nézve a teher, és hát értékelni kell hogy milyen hatása van az előzetes feltételeknek, de mm, az fontos, hogy egy korai időszakban tudjunk beavatkozni, és látjuk a pozitív hatásokat, stb. Úgy gondolom, a bizottság szempontjából azt elmondhatjuk, hogy a jövőt tekintve a kérdés az lesz, hogyan tudjuk optimalizálni ezt a területet. És a következő jelentésben ezt jobban ki tudjuk majd domborítani, szerintem márciusban, áprilisban. Köszönöm szépen. Thank you, thank you. Nagyon köszönjük az előadást. Ahogy elhangzott, eh, eh, egyfajta diagnózist végzünk, a bizottság elfogadja azt, hogy meg kell vizsgálni a beteget. Ligics eh, Kornel úr következik. A cseh köztársaságból. Elnök asszony, Hölgyeim és Uraim, először is engedjék meg, hogy megköszönjem a lehetőséget, hogy praktikus gyakorlati betekintést nyújtatok önöknek az ex ante előfeltétel rendszerről a cseh köztársaságban, és ha megengedik, csehül fogok beszélni. Tak děkuji za slovo ještě jednou, budu pokračovat v českém jazyce. Köszönöm még egyszer, tehát anyanyelvemen fogok beszélni. Mielőtt konkrét információkkal szolgálnék az ex ante előfeltétel rendszerekről Cseh köztársaságban, először is elő, e, általános elvekről szeretnék beszélni az előfeltételeket illetően. A fő célkitűzésünk az volt, hogy növeljük a pénzügyi fegyelmet a kormányzati költekezés területén. A 2010-es költségvetési felülvizsgálat egyik meglátása volt ez. Az is fontos volt számunkra, és ez meglehetősen aktuális kérdés, az is fontos volt számunkra, hogy kedvező körülményeket biztosítsunk a beruházások számára, és eh, annak a lehetőségét eh, kialakítsuk, hogy eh, jól, hatékonyan lehessen felhasználni a kormányzati pénzeket. A harmadik fő célkitűzésünk pedig az előfeltételekkel az volt, hogy vannak már létező kötelezettségek a tagországokban bizonyos területeken, különösen például az, az elf, hogy az EU-s jogszabályokat alkalmazni kell, de gyakran azt tapasztaltuk, hogy ezek a rendeletek, jogszabályok nincsenek életbe léptetve, és ez szerepel az ötödik kohéziós jelentésben is. Most a következő lépésben kifejezetten a cseh köztársaságról szeretnék szót ejteni. Látjuk itt ezen a dián a helyzetet, mind a 11 tematikus célkitűzés szerepel, és szinte mindegyik előfeltételt teljesítettük. 40 előfeltétel van, és csak bizonyos előfeltételeket nem sikerült teljesíteni. Vannak olyan tematikusok, amelyeket egyelőre még verifikálnak éppen az Európai Bizottság részéről. Három olyan tematikus előfeltétel van, amelyet részben sikerült csak teljesítenünk, és nincsen olyan általános előfeltétel, amit egyáltalán nem sikerült teljesíteni. Úgy gondolom, ez tehát egy sikertörténet. Ahogy említettem, van három olyan tematikus, amit csak részben teljesítettünk. Az egyik a közbeszerzés, a másik a közlekedés, a harmadik pedig a kormányzás, a helyi kormányzás. Ezeken a területeken még javítanunk kell de a vízművek, a vasúti közlekedés és az egészségügy is javulásra szorul még. Itt a statisztikai adatok után szeretném bemutatni a saját rendszerünket, amelyet 2011 óta használunk. Először is az első fontos dolog, amire rámutatnék, az az, hogy be kell azonosítanunk a cseh belül a felelős intézményeket. A Regionális Fejlesztési Minisztérium a legfontosabb intézmény, ez fogalmazza meg az előzetes előfeltételeket, és vannak más felelős testületek is, amelyek azért felelősek, hogy teljesüljenek ezek az exante feltételek. Aztán a harmadik szint az egyéb érdekelt felek, akik érdekeltek abban, hogy az előfeltételek teljesüljenek. Figyelembe kell vennünk azt a tényt is, hogy általában véve az ex ante előfeltételek a teljesítési szerkezet előtt szerepelnek. Éppen ezért nagyon nehéz gyakorta az összeset teljesíteni, ugyanis nagyon sok partnert kell összevonni egy tárgyalóasztalhoz, és hát kell beszélni azokat a tevékenységeket, amelyek sorra kerülnek majd, és egy közös stratégiát kell kialakítani. Gyakran probléma az is, hogy bizonyos kérdésekért ki legyen felelős hogyha például olyas probléma merül fel, ami miatt felfüggeszthetik a pénzek folyósítását. Ez az áttekintés azt mutatja be, hogy a felelős testületek hogyan vesznek részt a megvalósításban. Nagyon sok rövidítést látunk. Azt szeretném bemutatni, hogy nagyon sok felelős szervezet, testület, intézmény vesz részt az előfeltételek teljesítésében a cseh köztársaságban. Ez a két táblázat az együttműködő szervezeteket és a felelős szervezeteket eh, sorolja fel. Itt van a, közleke, a kereskedelmi és eh, ipari eh, minisztérium, a szociális ügyekért felelős minisztérium. Ezek felelősek bizonyos exante feltételekért, de szerepel a mezőgazdasági minisztérium is. Összességében 11 minisztérium van, és aztán ott van még a kormány hivatal is. Ezek mind részt vesznek az előfeltételek teljesítésének megvalósításában. Mindegyik miniszterbe van vonva, ott van a cseh statisztikai hivatal is, még a technológiai hivatal, ők is együttműködnek, és aztán vannak regionális partnerek is, tehát egy nagyon robosztus, összetett rendszerről van szó. Ez azt is jelenti, hogy sokan vannak, akik összefognak, de éppen ezért gyakran nehézzé válik az egyeztetés. Most különféle platformokat szeretnék bemutatni, a legfontosabb intézményi szerkezetet, amelyet bevonunk ebbe a folyamatba. Ezek között vannak nagyon fontos elemek, autorizációs folyamatok, és gyakorta folytatunk konzultációkat ezekkel a testületekkel. Az első ilyen fontos szervezet az Európai Bizottság, de a cseh köztársaság számára nagyon fontos az Európai Parlament is. Nos, rátérnék a rendszerünk egyszerűsített vázatos bemutatására. Van ugye egy különleges cselekvési terv, amit a kormány fogad el. Ez a cselekvési terv a kiinduló pontja a munkának. A cselekvési tervet aztán továbbfejlesztik, és az ágazati fejlesztési szempontokat is figyelembe véve fogalmazzák meg az ex-ante előfeltételeket. Az egyik legnagyobb fontos eszköz a cseh köztársaságban az integrált rendszere a kockázat kezelésnek. A kockázat vizsgálat, a kockázat elemzés horizontális szinten valósul meg. Mindenhol kialakítunk egy kockázat kezelési tervet, amit a kormányzat felülvizsgál. Vannak tehát kockázatok, és vannak tervek, stratégiák arról, hogy hogyan lehet ezeket a kockázatokat kiküszöbölni. Röviden tehát, hogyha felmerül egy probléma, akkor ki kell dolgozni előre a stratégiát, hogy milyen eszközökkel lehet a problémát megoldani, hogyan lehet eh, kiiktatni a kockázatot. Ez az eszköz rendkívül fontos számunkra. Ami a monitoringot, eh, a nyomonkövetést eh, illeti, ez is rendkívül fontos számunkra. Nagyon fontos a felelős szervezetek számára is a cseh köztársaságban elhatároztuk, hogy negyedévenként kell eh, benyújtani egy eh, monitoring jelentést a kormány számára. Ebbe bele kell foglalni a jelenlegi helyzetet, a felelős szervezetek között folytatott eh, megbeszélések eredményét, a problémákra és a lehetséges megoldásokra is rá kell világítani, hogy állunk az időbeli megvalósítással, mivel hamarosan itt vagyunk 2016 végén, havonta is készítünk ilyen jelentést, és a három oldalú megbeszéléseket, egyeztetéseket folytatunk, amelyek rendkívül fontosak gazdasági partnereink számára a különféle ágazatokból. Nézzük most előadásom végén a rendszer erősségeit és gyenge pontjait. És néhány javaslatot is szeretnék megfogalmazni az ex ante előfeltételekkel, az előzetes előfeltételekkel kapcsolatosan. Vannak előnyei a rendszernek, erre majd később példákkal is szeretnék szolgálni. Azt mondhatjuk, hogy az egyik fő előnye, erősség a rendszernek az, hogy a stratégikus megközelítést és tervezést megerősíti ez a rendszer már a projektek megkezdése előtt. Belátható, hogy a, egyfajta pozitív nyomást alakít ki ez a rendszer a projektekre. A cseh köztársaságban 35 stratégikus dokumentumot hoztunk létre. Nagyon fontos, hogy lássuk, hogy nincsnek regionális operatív programok, csak tematikus operatív programok. És a stratégia nemzeti, országos szinten van kidolgozva. A stratégikus szint tehát rendkívül fontos, a másik szint pedig a jogalkotás szintje. Bizonyos esetekben az előzetes feltételek a jogalkotási rendszeren belüli változásokat tükrözik, és természetesen arra is szükség van, hogy az európai jogszabályokat átültessük, vagy különös országon belüli nemzeti jogszabályokat hozzunk létre. Kifejezetten új jogalkotás, törvényhozás is folyt annak érdekében, hogy bizonyos előfeltételeket tudjunk teljesíteni Szeretnék visszatérni, visszautalni arra, amit kollégám Berkovic úr eh, nemrégiben elmondott. Eh, vannak eh, úgynevezett okos, specializációs elveket szolgáló, hozzáadott értéket teremtő stratégikus tervek is. Ezeken keresztül sikerült olyan partnereket bevonnunk regionális szintről, amelyek nagyon fontosak voltak a projektek számára, és össze kellett hangolni a speciális módszertanokat az általános módszertannal. Hiszen a rendszer olyan mértékben volt bonyolult, hogy nagyon nehéz volt eh, általánosságban értékelni az egész rendszert. Azt is elmondhatjuk összességében, hogy eh, az administratív eh, kapacitás hatékonyságát sikerült növelnünk, így például a közbeszerzés területén növeltük a hatékonyságot, a hátrányos megkülönböztetés elleni harc területén sikerült eredményeket elérnünk, és mindez az előzetes előfeltétel rendszernek köszönhető. Sikerült kiterjesztenünk az együttműködést különféle érdekelt felek között, és kapcsolattartási pontokat alakítottunk ki. Azt is látjuk, hogy időnként a kohéziós politika akkor működik sikeresen, hogyha minél több partnert sikerül bevonnunk. A megbeszéléseinken, amikor az előzetes előfeltételrendszert megtárgyaltuk, nem csak problémákat hoztunk szóba, hanem ide vonatkozó egyéb témákat is átbeszéltünk, és ez egy nagyon fontos elmozdulási pontot jelentett. Általában véve tehát ez is egy erőssége volt ennek a rendszernek. Így például új kapcsolattartó pontokat alakítottunk ki, amelyek a nemekkel kapcsolatos kérdésekkel foglalkoztak, és azért voltak felelősek, hogy folyamatosan monitoringozzák a, a nem kapcsolatos előfeltételek hogyan teljesülnek. Ezek voltak tehát az erősségei, a pozitív vonatkozásai a rendszernek. Nézzük a negatív elemeket. Először is bizonyos problémák azért merülnek fel, mert vannak olyan problémák, amelyeket nemzeti szinten nem lehet megoldani. Az adott tagország felelős azért, hogy ezeket megoldja, és időnként az előzetes feltételek olyan, olyan megszorításokat, olyan terheket jelentenek, amelyeket nehéz viselni. Erre egy példa az, amikor az előfeltétel rendszer előre nem kiszámítható. Folyamatosan változnak a projekt megvalósítása során az elvárások. Elindulunk a valamilyen eh, ex ante előfeltétel rendszerrel, mondjuk 2012-ben kialakítunk eh, bizonyos eljárásokat, de aztán eh, bizonyos változások miatt át kellett alakítani a rendszert nagyon gyakran túlságosan nagy az adminisztrációs teher. Tudjuk, hogy ez hozzáadott értéket is teremthet az rendszer, de nagyon gyakran megszaporítja. Nagyon gyakran túlságosan elburjánzottá teszi az adminisztrációs terheket. Tehát fontos <clears throat> megnéznünk, fontos megtalálnunk a megoldást, hogy hogyan kezeljük az adminisztrációs elvárásokat. Egy másik probléma, hogy időnként nincs elég kapacitás arra, hogy az összes elvárásnak megfeleljünk, és a meglehetősen szűkös időkereten belül átültessük az uniós jogszabályokat. A megvalósítás szintjén, az operatív szinten azt hiszem arra kell majd törekednünk a jövőben, hogy arra kell törekednünk, hogy jobban összehangoljuk a különféle megközelítéseket. Nagyon gyakran a lemaradások egy hónaposak gyakran szinte egy évesek. Időbe kerül, hogy utolérjék magukat a megvalósítók, és új előfeltételeket, új elvárásokat is meg kell fogalmazni. Egy új elvárás lehet egy új elvárás már az, hogy minél jobban bevonjuk a roma közösségeket. Aztán részletes előfeltételek vonatkoznak arra, hogy hogyan monitoringozzuk a projektek megvalósítását. Néha azt tapasztaljuk, hogy minden ágazaton belül rendkívül részletesek az ilyesfajta előfeltételek. Hadd fogalmazzak meg néhány javaslatot is a jövőre vonatkozóan. Úgy látjuk, hogy a rendszer pozitív rendszer alapvetően jó és hasznos, de ugyanakkor szükséges az is, hogy bizonyos védelemeket működtessünk. Az egyik fő kérdés az egyszerűsítés. Úgy gondoljuk, hogy sokkal jobb lenne, hogyha az előzetes előfeltételek számát csökkenteni sikerülne, és a lehető legkorábban fogalmazzuk ezeket meg. Tehát legyen kevesebb, de jobban meghatározott előfeltétel. A világos definíció rendkívül fontos. A másik kérdés a kiszámíthatóság. Úgy gondoljuk, hogy a folyamatokat előrláthatóvá kell kiszámíthatóvá, kiszámíthatóvá kell tenni. Gyakran tapasztaljuk, hogy a megvalósítás szakaszában változnak meg a szabályok, vagy az előfeltételek, vagy az elvárások. És fontos, hogy a tagországi szinten megfogalmazott célkitűzéseket is tiszteletben tartsuk. Konzisztens összefüggő megközelítésre van szükség mindegyik tagország tekintetében, de előfordul, hogy erre utalt egy korábbi előadó is, hogy bizonyos tagországokban előfordulhatnak speciális körülmények, amelyek testre szabott célzott stratégiákat vagy előfeltételt csomagokat követelnek meg. A bizalom és a tapasztalat rendkívül fontos. Ahogy mondtam, Fontosak az előzetes feltételek, eh, de eh, a tanulási folyamat is eh, rendkívül fontos. Az előzetes feltételeket nem csak szankcionálásra kell használni, úgy gondolom sokkal inkább ösztökélni kell a befektetői, megvalósítói környezetet, erősítenünk kell a változásokat, tehát az előfeltétel rendszer legyen ösztönző és ne szankcionáló. Köszönöm szépen. Presentation. Köszönöm a részletekben menő prezentációkat. Most pedig a képviselőkhöz fordulok. A kollégák jelentkeztek, egy lista is készült erről. Olbricht úr az első. Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy látom, hogy az előzetes feltételrendszer az a eredmény orientál teljesítmény alapú politika eh, érmének a másik oldala. A tényleges kérdés most valójában az, hogy mi a kapcsolata a, az előzetes feltételek teljesítése és az eredmények között. Eh, ez nem azt jelenti, hogy az előzetes eh, feltételek teljesülnek, az jó dolog, de a teljesítmény még jobb. Ez nem új dolog annyira az előzős feltételek. Mindig voltak mutatók, azért teljesítménymutatók, azért ez régebben is volt. Ez egy rendszernek az új neve végül is. Az első kérdésem a hozzászólókhoz, az előadókhoz. El tudjuk a fogadni, hogy hogyha teljesülnek az eredmények a feltételek kapcsán, az jó dolog. Tehát mi ez valójában? Ez egy iránymutatás, vagy egy kötelezettség, vagy egy elvárás követelménysor? Itt vannak a feltételek, ezek teljesülnek, és akkor el lehet kezdeni dolgozni. De igazából a végrehajtásban nem lehet közbeavatkozni, mert, az, mert ez egy ex ante, egy előzetes dolog, nem közben az előzetes azt jelenti, hogy teljesülnek a, a feltételek, a kötelezettségek, de mondjuk megváltozik a környezet. Az ex ante szakasznak már vége, mit lehet csinálni? Ez, hogyha innentől közben, ugye a felt, tehát projekt közben is megváltoztatják a feltételeket, ez nem egy ex ante, egy előzetes dolog hogyha tényleg előzetes feltételrendszer van, akkor mennyi ideig tart az, hogy teljesüljön az összes elvárás? És akkor van egy pont, amikor el kell kezdeni dolgozni, ugye amikor azt mondjuk, hogy készek erre. Itt nem csak tényekről szól a dolog, hanem hozzáállásról is, az administratív kapacitás, ezt nem olyan könnyű mérni. Ez egy megítélés kérdése, értékelés kérdése. Igen, készek vagytok, elkezdhettek dolgozni, de később hogyan tudjuk a változtatásokat megbeszélni, megvitatni. És fontos szerintem az előadás során a tényleges kérdés, hogy az előzetes feltételek ö, ö, szerepe milyen az Európai Unión belül a tagállamokkal szemben. Tehát ö, a bizottság megállapítja a feltételeket, és ha egyszer teljesülnek, akkor azt mondjuk, hogy az európai adófizető pénzéről van szó, tehát feltételeket támasztunk, hogyha nem teljesülnek a feltételek, nem kaptuk pénzt, mert ez az én pénzem, ez a hozzáállás. Európai pénz, ugye az én pénzem az európai pénzt jelenti ebben, de a pénz lentről jön. Kell lenni egy feltételnek, és hát ugye testre szabásról is besértek, ugye a feltételeknél. Az első tehát, eh, milyen kapcsolat van eh, a két terület között iránymutatás, az kötelező dolog, ez nem egy iránymutatás, erről nem lehet vitatkozni, addig nem kezdhettek el dolgozni, amíg nem készültetek fel, amíg nem teljesül az összes feltétel, az összeset, vagy a legtöbbet, vagy, a, vagy valamennyit teljesíteni kell, itt ez fontos dolog, mert gyakran előfordul, hogy az európai intézmények, a parlament és az Európai Bizottság szemére vetik, hogy a struktúrális alapoknál a törvények végrehajtása éppen az előzetes feltételek miatt húzódik el, ugye. Tehát nem, ezt szemére hányják. Azt gondolom, hogy ez ilyen jellegű magyarázatra szükség van. Úgy vélem, hogy ez egy bonyolult rendszer, és fel kell készülni rá, hogy ez egy hosszú távú dolog lesz, meg kell ezt beszélni a tagállamokkal, testre szabott feltételeket kialakítani. Ez egy megjegyzés ellene részemről. Örülnék egyébként, hogyha a hozzászólók is reagálnának. Rendkívül fontos ez a szakbizottságunk számára. Ezen probléma megoldása nélkül So, sokat fogunk veszíteni a regionális politikában. Rossz helyzetben, nehéz helyzetben vagyunk, és úgy tűnik, hogy még bonyolultabbá válnak a dolgok. Köszönöm szépen, Maletics asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm az előadóknak a kiváló előadásokat. Teljesen egyetértek Jan Brit kollégám által elmondottakkal Bevezettük az előzetes feltételrendszert 2014-2020-as időszakra, most 2016 végén állunk, hogy a jövő évben már fél időt értékelünk, még nem teljesültek számos tematikus prioritás során ezek a feltételek, az előzetes feltételek. Szerintem másfajta megközelítésre van szükség, hogyha tematikus területekről beszélünk, ahol a frekvencia nagyon maga. Itt láthatjuk kutatás, fejlesztés, innováció, kis- és középvállalatok, digitális növekedés, energia, ezek számos területen jelentkeznek. És hogyha megnézzük ezt a másik görbét, még mindig nagyon sok az előzetes kondíció, feltétel, ami nem teljesültek, tehát nem kezdődhet meg a végrehajtás. Szerintem meg kell találni egy képletet arra nézve, hogy hogyan tudjuk a végrehajtást ö, ö, elindítani, és közben párhuzamosan a feltételeket teljesíteni és aztán itt van a kevésbé releváns tematikus prioritások területe. Itt már mind teljesültek szinte az előzetes feltételek, ahol nem annyira mm, lényeges területről beszélünk. Tehát valahogy ezt harmonizálni kellene, és el kell kerülni az abszorpciós és a végrehajtási problémákat. Megfelelő egyensúlyt kell találni a határidőre történő megvalósítás és a szabályok között. És akkor el kell gondolkodni azon, hogy 2020 után mi lesz. Ha megint megváltoznak a feltételek a következő időszakra, akkor megint csak ugyanezzel a problémával fogunk szembesülni. Végig kell gondolni, hogy mit tegyünk, folytatjuk-e ugyanezt a rendszert, vagy adott esetben a tagállamoktól új stratégiákat kérünk ugyanazon területekre nézve, és megint belevágunk az előzetes feltételekbe elejétől fogva a következő periódusban. Úgy vélem, hogy ez nagyon bonyolultá teszi a politikánkat, és emiatt alakul ki a végrehajtás során a sok késedelem és az abszorciós probléma. Nielsen úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, nem látok eh, svéd tolmácsolást, úgyhogy angolul fog beszélni. Amit eh, Olbricht úr mondott, teljesen jogos. Nagyon fontos a mai megbeszélésünk a következő időszakra a kohéziós politikában. Számos problémát kell megoldanunk a vitáink során Két témát vetnék fel, Ha nem is közvetlenül, de közvetve összefüggenek azzal, amiről itt beszélünk, az OECD és az Európai Bizottság is említette ezt. Larson úr, aki szociális pillérben Juncker úr tanácsadója, azt mondta, hogy bármit is teszünk, a szociális politikát figyelembe kell vennünk a gazdasági növekedés egy font tényezőjeként. Az Európai Bizottság ugyanezt mondja végül is, a kohéziós politikára befolyást kell gyakorolni. Ez nem új számomra, meg kell, hogy mondjam, hiszen a 90-es években már szembesültünk ezzel, amikor a szociális beruházási alapot emeltük ki, és támogattuk azokat az embereket, akiknek nem volt munkájuk. Például igyekeztünk őket visszairányítani a munka erőpiacra vagy a munkába. A kérdés most az valójában, nem igaz az, hogy a szociális politika egy termelési tényező, és hogyha ez igaz, akkor ez hogyan befolyásolja a kohéziós politikát. A második pont a régiók, természetesen ebben mindenki egyetért, itt a régiók kapacitása nagyon fontos, ha sikeresek akarunk lenni a sikeres teljesítés szempontjából és azt kell, hogy mondjam, administratív kapacitás hiányzik a régiók szintjén. Nem lenne fontos, hogy a technikai segítséget adjunk adott esetben, amit fel tudnak használni a régiókban. Én attól tartok, és az az érzésem, hogy a tagállamokban nemzeti hatóságokat finanszíroznak, és eh, nem a régiók kapacitását építik fel ebből. Tehát nem kellene esetleg ezt a technikai segítséget kialakítani. Köszönöm szépen. Van Nistelrooy Köszönöm szépen, hogy ma délelőtt erre lehetőség nyílik, főleg most eh, ebben az időszakban, amikor számos politika már nem tényalapú, hanem inkább érzelemvezérelt. vezérelt azt gondolom bizonyítjuk itt most, hogy ez egy bonyolult módszer, de eredményeket, jobb eredményeket kell elérnünk mindenképpen. Ez kicsit olyan, mint egy black box, fekete doboz, senki se látja át, senki se érdeklődik kellően. És ha megnézzük a tényeket, az eredményeket, akkor fontos lehet, hogy erős szövetséget kössünk és ha megné- a szlovák elnökség ideje alatt megnézzük a dokumentumokat, és az alá húzzák erősen ezt az előzetes feltétel megközelítést. Ez igen, és amit a csektől hallok, az ugyanaz hogy ennek a módszernek van többletértéke, hozzáadott értéke. Ez egy pozitív dolog, ami bennem kialakult, egy pozitív érzés, és itt vannak a javaslatok, a 60.3-as és a, az operatív program jelenlegi állása. Ez egy pont, ahol mi nekem fontos, és az új technikai segítségnyújtás programja, ez az Európai Bizottság egy ösztönzése, ötlete, és ilyen értelemben pozitívan látom a dolgokat a mai napon, hogyha, és ez a döntő jelentőség, hogyha ezt sikerül megfelelően kommunikálni. 7 évig programozni, az hosszú időszak, tehát és akkor várunk, várunk, 5-6 év, de a politika nem, nem ér rá. A politika ennél gyorsabb. Eredményeket akar felmutatni a politika. Nem akarunk egy nagy sztorit itt, hogy hogyan tervezünk, hogy hogyan ösztönzünk, hogyan lépünk tovább. Ezért felteszem a kérdést a hozzászólókhoz, a bevezető előadások tartóihoz hogyan tudunk gyorsabban pozitív hatást elérni. Tehát rövid időn belül hogyan tudunk pozitívan reagálni. 2017, nézzük, milyen év lesz. Új javaslatok születnek, a, het, a jelentés, a hetedik kohéziós jelentés, és hogyha itt nem tudjuk világosan elmondani, hogy hol tartunk, hogy sok, vannak tapasztalataink, és a legfontosabb dolog, ugye a bürokrácia leépítés, hosszú folyamatok, a helyi igények, igények nem élveznek elsőbséget, stb. Tehát Tehát tényleg jutunk-e valamilyen eredményre. Itt van az EFC, az osztogatja mindenhol a süteményt, tehát mi nem terveznek, semmiféle elfogadás nincs a partnereknél, és ott csak szórják a pénzt. É. És nekik játszik az zenekar. És mi, mit csinálunk mi? Tehát az előzetes feltételeknél esetleg fel tudunk egy gyorsulni, elég gyorsan működjünk, mert látom az építőköveket, látom a pozitív pontokat, igen, de ennek ellenére ez a fő kérdése. Az OECD például, az Egyesült Államok esetében professzor, van-e itt itt hát, bármi, amit politikailag ö, tudunk ö, elfogadni. Tehát ö, például áttérünk a tényalapú megközelítése. Fel tudunk-e gyorsulni? És ö, nem várunk 2020-ig. Ugye 21 milliárd ö, ö, teljesítési tartalék van, hát ö, egy új, teljesen új generáció lesz a digita a parlamentben, közben választás is lesz. Miről beszélünk valójában? Tehát koncentráljunk az eredményekre, és haladjunk. És ezeket meg lehet beszélni. Tehát, és elő kell állni olyan javaslatokkal, amikor már a jövő év elején meg lehet vitatni. You, Mr. Hetman, Hetmen úr. Köszönöm szépen. Csatlakoznék én is a vitához. Köszönöm szépen az előadóknak az érdekes előadásokat, de semmilyen kétség nincs bennem azzal kapcsolatban, hogy az előzetes feltételrendszerre szükség van, amikor a politikáinkat végrehajtatjuk. Értem én persze, és egyetértek Olbricht úrral is, és másokkal is, ezért nem akarom megismételni, amit elmondtak, de ez a fajta előzetes feltételrendszer mindenek előtt a regionális politikában nem vezet ez oda, hogy bizonyos intervenciós kategóriákat ö, ismerünk el, amiket tagállamok használnak. Nem vezet ez oda, ö, hogy ö, az eredmények a tagállamok és régiók szintjén úgy jelentkeznek, hogy megírják a stratégiáikat, és, de a stratégiában a feltételeket akarják teljesíteni, nem a tényleges kihívásokkal foglalkoznak, hanem csak a feltételekre koncentrálnak, nem teszi e, ez tönkre a sokszínűséget a régiók szintjén, mert csak arra reagálnak, amit elvárnak tőlük, mert azért a régiók között nagy különbségek vannak, és hogyha egy konkrét exant feltétellel szembesülnek, akkor a programokat meg a szakpolitikákat a úgy írják meg, hogy igazából nem veszik figyelembe a saját e, szükségleteiket. Az Egyesült Államokban azt hallottuk professzor úrtól, hogy inkább az eredmények érdeklik őket, és nem annyira az előzetes feltételek értékelése. Szerintem ez lenne a helyes megkezelítés, mert hogyha az előzetes feltételek ahogyan mi itt most ezeket bevezetjük, akkor ez oda is vezethet, hogy a sokszínűség, sokféleség csökken a regionális politikában, és ennek az eredménye az lesz, hogy tönkretesszük a rugalmasságot a programok végrehajtása során hogyha csak az előzetes feltételekkel foglalkozunk, de közben megváltoznak a körülmények a 7 éves időszak alatt, akkor az hova vezet? Oda vezet valójában, hogy az értékelés negatív eredményt hoz, nem pedig pozitívat a programértékelések. De minden esetre még egyszer köszönöm az érdekes előadásokat. An. Köszönöm, van úr. Sajnos túl későn jöttem be, nem láttam mindegyik előadást, és ezért a kérdéseimet csak a cseh kollégához tudom intézni, Te talán a többi kolléga is tud válaszolni majd a kérdésekre. Ugye, ami az egyik említett kérdésre kapcsolatos a bürokrácia, az adminisztrációs terhek, ezzel természetesen egyetértek. De az előadásában arra is rámutatott, hogy az is probléma, hogy nagyon sok felelős szervezett testület vesz részt a munkában. Nem tudom, hogy ezt a tagország egyszerűsítheti-e. Úgy gondolom, ez nem pusztán a bizottságtól függ, vagy az Európai Unió szintjétől, talán a tagország is tehet azért, hogy kevesebb résztvevő legyen. A másik az előzetes előfeltételek monitoringozása, nyomon követése. Gyakran előfordul, hogy a monitoring rendszer nem túl hatékony, de a monitoringozásért felelős szervezet nem akarja alásni a belefektetett bizalmat, és ezt nem hozza szóba. A harmadik kérdés a szankcionálás, a büntetés. Ugye elhangzott, hogy nem hiszünk abban, hogy ha nem teljesülnek az ex ante előfeltételek, akkor azt feltétlenül szankcióval kellene sújtanunk. Hát valamilyen szankcióra szükség van, mert különben egész egyszerűen nem lehet életbe léptetni az előzetes előfeltételeket. Az más kérdés, hogy milyek lennének a legjobb előfeltételek, arról lehet vitatkozni. Köszönöm szépen. Van még, van tehát egy eh, sor kérdés az asztalunkon. Eh, szeretném megkérni az előadóinkat, hogy 10-15 eh, percben válaszoljanak összességében. Nem tudom, hogy milyen sorrendben szeretnék professzor úr, vagy valaki más kezdeni. Nos igen, köszönöm. Az egyik kérdés arról szólt, hogy vajon Mondhatjuk e azt, hogy az előzetes előfeltételek garantálják a sikert erre? A válaszom az, hogy nem. De rendkívül fontosak ezek annak érdekében, hogy kialakítsuk a terepet a projektek számára. Tehát mindenképpen szükségünk van rájuk. Hogyan lehetnek hatékonyabbak? Hogyan tehetjük őket hatékonyabbá? Az Egyesült Államokban egyel kevesebb probléma van, mint az Unióban. Az Unióban állandóan figyelni kell arra, hogy egyik tagországgal szemben se legyen hátrányos megkülönböztetés. Az államokban erre nem kell feltétlenül, figyelni. A programokban van egy bizonyos határidő megfogalmazva, hogy ha addig nem teljesülnek az előfeltételek, akkor a forrásoktól elesünk. De a végrehajtás során is figyelni kell erre és természetesen versengés van, hogyha az egyik projekt eh, nem valósul meg, akkor rögtön belép egy másik. Van akkreditációs eh, folyamat, a regionális eh, politika területén helyi szervezetekkel kell együttműködni, akkreditált ügynökségekkel vagy szervezetekkel. Ez egy plusz garancia, vagy hát ha nem is garancia, de egy kedvező feltétel a sikeres végrehajtásához a projektnek tudjuk használni ezeket, és természetesen lejárati dátum nagyon hatékony eszköznek bizonyult eddig számunkra. Ki szeretné folytatni? Köszönjük ezt a választ professzor úrnak. Asszonyom, hölgyem, vagy Berkovic úr, A cseh kollégához fordul az elnök asszony. Igen, igen, köszönöm, megpróbálom megválaszolni a legutolsó kérdést, vagy észrevételt, ami az egyszerűsítést illeti, vagy az együttműködő felelős szervezetek számának a csökkentése. Igen, a cseh köztársaság intézményi felállása, szervezete, képítettsége meglehetősen sajátságos, ezért van talán annyira sok együttműködő szervezet, vagy felelős testület. Amikor nemzeti szinten kell megoldást találnunk, akkor ezt figyelembe kell vennünk, de ugye az egész előzetes előfeltétel rendszer koncepciójáról is elmondhatjuk azt, hogy túlságosan bonyolult nem csak tagországi szinten van probléma, hanem általában a koncepció szintjén is, amelyre nem könnyű tagországi szinten választ találni. Ezért az ideális megoldás az lenne, ugye, hogyha nem lennének előzetes előfeltételek, lehet, hogy közvetlenül a tagországokkal kellene tárgyalásokat folytatni, és arra törekedni, hogy vagy egy tökéletes tervet eh, tesz le a tagország egy adott projekttel kapcsolatosan a saját tagországi körülményeket figyelembe véve, vagy eh, nem lesz forrás, de azt hiszem, hogy ez eh, megvalósíthatatlan, ez csak álom, ilyet nem fog tudni csinálni az EU de minden tagországnak elegendő időt kell rendelkezésre bocsátani ahhoz, hogy meg tudják eh, célozni az előzetes feltételeket. Tehát eh, azt hiszem, hogy így tudnék válaszolni az egyszerűsítésre kapcsolatos eh, kérdésre. A szankcionálás helyett mit lehetne csinálni? Erre egyelőre nincsen válaszom, de úgy gondolom, hogy ha kevesebb lenne az előzetes feltétel, akkor megtalálhatnánk azokat az eszközöket, amelyekkel időben tudnánk teljesíteni a feltételeket, még a projekt megkezdése előtt. Jelenleg ugyanis az a helyzet, hogy már folynak olyan projektek, belekezdtünk olyan projektek megvalósításába, amelyeknek az előfeltételeit nem teljesítettük még, és ez meglehetősen kockázatos. Hiszen bármikor előfordulhat, hogyha valami probléma merül fel, vagy kiderül, hogy nem teljesítettünk valamit, akkor felfüggesztik eh, a pénzek folyósítását. Tehát eh, úgy gondolom, hogy a jövőben is lesznek szankcionálók, ezeket érdemes lenne újra beszélni. Köszönöm szépen. Hölgyem, eh, Alain Dupré asszony. Akkor most franciául válaszolnék. Több hozzászólást is hallottunk, és ezek jelezték, mennyire összetett a helyzet, és mennyire egyszerűsítene kellene az előzetes feltételek rendszerét. Ha most kitekintünk a nemzetközi tapasztalatokra, a Világbanknak, illetve az IMF-nek a tapasztalatára, azt látjuk, hogy az utóbbi éveknek a tapasztalata azt mutatta, hogy fontos csökkenteni az előzetes feltételeknek a számát. Persze, ez könnyű kimondani, sokkal nehezebb megvalósítani. Mindenki azt mondja, hogy fogja csökkenteni az ilyen előzetes kritériumokat, de mégis a tények mást mutatnak némileg legalábbis. Ezzel együtt azt észleljük, hogy csökkentek ezek a feltételek, különösen az utóbbi öt évben. Jéleges, lényeges azt is kiemelni, hogy nem szabad újra és újra új szabályokat kialakítani. Nagyon sok időbe telik, amíg az előzetes feltételeket kialakítjuk, bevezetjük, és hogyha túlságosan gyakran változtatjuk a szabályokat, és ha minden program időszakra újabb és újabb szabályokat alakítunk ki, akkor ezáltal az összetettséget fokozzuk csak, mind az országok esetében, mind pedig az önkormányzatoknak a rovására. Kitérnék egy további szempontra most. A kommunikációra. Hogyan tudjuk a legjobb gyakorlatokat megismertetni? Úgy gondolom, hogy erre nagy igény van Európa szerte kevés közlemény született e témákban, kevés olyan platform, kommunikációs platform létezik, ahol megismerhetjük a legjobb gyakorlatokat, és ahol a kedvezményezetteknek a tapasztalatait tudjuk közzé Azt hiszem, hogy ezen érdemes tovább gondolkodni, és figyelembe venni, hogy más OECD országban milyen ilyen gyakorlat alakult ki. You and Mr. Berkowitz, the commission. Berkovic úr, a bizottság részéről. Köszönöm a szót ennek hogy Rövid leszek, de azt hiszem, hogy ki tudok térni több kérdésre is. Az első kérdés, Albrecht úr hozzászólása nagyon tetszett. Két oldala van az éremnek, az egyik a teljesítés, a performancia, természetesen szállítani kell az elvárt eredményeket. Az eredetes előfeltételek arról szólnak, hogy meg lesznek a körülmények, a feltételek ahhoz, hogy jól működjön a projekt. Azt hiszem, hogy így kell megközelíteni, ez a leghelyesebb. A elmaradások és az adminisztrációs terheke E, kérdését illetően azt hiszem, hogy nagyon veszélyes lenne ezeket egymástól elkülönítve megtárgyalni. Lehetnek e, késedelmek e, a programok elején, a kifizetések területén is, de ezeknek a kapcsolata az előzetes előfeltételekkel meglehetősen kicsi, és ez vonatkozik a teljesítés keretrendszerére is. Ezek rendkívül fontosak, de azt hiszem, hogy vannak ennél sokkal nagyobb kérdések, súlyosabb kérdések is. Éppen ezért a mostani megbeszélésünket úgy kell irányítani, hogy mindent szóba hozzunk, és azonosítsuk a valódi eh, problémákat. Eh, természetesen ezeket később is készek leszünk eh, áttárgyalni, de ami a az Egyesült, ami az Egyesült Államokat illeti, erre nem fogok, nem fogok tudni válaszolni, de az előadásomra visszatérve úgy gondolom, hogy jelentős előrelépésre tettünk szert, és az által említett jelentésbe ezt bele fogjuk venni. A technikai segítségnyújtás azt hiszem, hogy rendkívül fontos. Az egyik vonatkozása az előzetes eh, feltételrendszernek a kapacitás kérdése minden szinten. Úgy gondolom, hogy technikai segítségnyújtást hozzáférhetővé kell tennünk minden szinten, minden részvevő fél számára, és erre a bizottságnak különösen kell figyelnie annak érdekében, hogy eh, lehessen teljesíteni az előzetes előfeltételeket minden szinten. Aztán van Nisselrooy úr kérdését illetően teljesen egyetértünk. Most kell bemutatni a pozitív vonatkozásait a politikának. Erre irányul számos dokumentum. Lesz, ahogy mondtam, egy új dokumentum, amely kifejezetten kidomborítja az előzetes előfeltételrendszer pozitív vonatkozásait, tehát számos elem lesz, ami kifejezetten arra irányul majd, hogy ennek a politikának a pozitív vonatkozásait hangsúlyozza és elmagyarázza. De ami a regionális különlegességeket illeti, úgy gondolom, hogy a tanulmányok, a kutatások nem támasztják alá azt, hogy az előzetes előfeltételrendszer intézménye ásná a regionális különlegességeket, sajátosságokat. Vannak más stratégiák, amelyek mind arra felé haladnak, hogy alulról felfelé eh, irányuló megközelítést alkalmazzunk, mint sem, hogy felülről lefelé irányulót. A következő kérdés, amit szóba hozott a Cseh Köztársaság képviselője is, az előzetes feltételrendszerek e, egyik e, velejárója az volt, hogy e, rámutatott a tagországi komplex helyzetekre, az összetett vagy esetleg túl bonyolult szerkezeti sajátosságokra. Ahogy korábban is elhangzott már, az előfeltételek miatt a tagországoknak reflektálniuk kell a saját szerkezetükre, a saját struktúráikra, és azt tapasztaltuk, hogy ha túl sok a részvevő felelős szervezet vagy testület, az túlbonyolítja és nehézkessé, működésképtelenné teheti a rendszert. Aztán végül, ami a racionalizálását illeti az előzetes feltételeknek, nagyon fontos észben tartanunk, hogy ezeknek az előfeltételeknek a célkitűzése az volt, hogy elérjünk egy bizonyos szintet, mégpedig most, mostanra vagy ennek az évnek a végére, és azt hiszem, hogy ennek az évnek, 2016-nak a végére elvileg már minden tagország kell, hogy teljesítse az előzetes feltételeket. Nem arról van szó, tehát, nem arról van szó, hogy ezeket mind ugyanígy meg is fogjuk tartani, új előfeltételeket is be fogunk vezetni. E, ezt vitatárgyává lehet tenni, tehát kialakult a mechanizmus, és nem a tartalomról kell eh, eszmecserét vagy vitát folytatnunk, hanem sokkal inkább a fókuszáról ennek az eh, intézménynek, ennek a rendszernek. Elnök, köszönöm szépen, köszönjük a rendkívül érdekes eh, szakértői előadásokat, bemutatókat, köszönjük az eszmecserét. Ezzel ezt a napirendi pontot lezárom. Hölgyem, tisztelt Uraim, köszönjük az előadásokat, és akkor folytatjuk a szakbizottság munkáját, és Krecu biztos asszonyt várjuk, hogy a vele folytatott eszmecserével menjünk tovább a programunkban. Ladies and gentlemen, can I ask you to take your seat? Hölgyeim és uraim, kérek mindenkit, hogy foglalja el a helyét, és csendet kérek az ülésteremben. Can we continue now? Szeretnénk folytatni a munkánkat. Kérdezem, hogy elkezdhetjük-e a következő programpontot. Thank you very much. Köszönöm szépen. Tehát akkor eh, folytatjuk munkánkat. Karina Kretszú biztosasszonynal folytatunk megbeszélést a 2016-os kohéziós politikával kapcsolatos fő kérdéseket veszük sorra. Kretszú biztos asszony meglátogatta már a szakbizottságot az idén is, júniusban, januárban és szeptemberben, és most azért látogatott el hozzánk, hogy visszatérjen a 2016-ban szóba hozott kérdésekre, és rávilágítson arra, hogy a 2017-es év mit hozhat a regionális politika szempontjából az Európai Uniónak. A Görögországnak és Ciprusnak megfogalmazott társfinanszírozási stratégiákról is szót ejtünk, és a 23, 23-as cikk értelmében ide tartozik Portugália, és ahogy erre emlékszünk, és 8 nem jogalkotási jelentést fogalmaztunk meg. Ide tartoztak a teritoriális fejlesztési stratégiákról szóló dokumentumok. Jatova asszony a hegyvidéki térségekről fogalmazott meg dokumentumot, és a versenyképesség, a KKV-k versenyképességéről is készült egy dokumentum, az európai stratégia az alpesi területre, régióra vonatkozóan. Erről is készítettünk egy dokumentumot, és az Európai Uniós Szolidaritási Alapról is készítettünk dokumentumot, és most van folyamatban a 2014-15 közötti időszakban a regionális politika végrehajtásáról. Erről is Van Nistelrooy úr készít egy dokumentumot. Ezek tehát az eddigi eredményeink a Máltai Soros elnökség során párbeszédet folytatunk majd a bizottsággal egy trialógus formájában, és azonosítjuk majd a bizottság előrelátható programját intenzifikálni, eh, erősíteni fogjuk eh, a munkánkat annak érdekében, hogy a következő generációkat felkészítsük a kohéziós politika alkalmazására, végrehajtására, tehát sok mindent szóba hozhatunk, amikor eh, átadom az elnökasszonynak a szót, hogy megtartsa előadását, az előadás után lehetőség nyílik majd kérdésekre, és először a politikai csoportok koordinátorai kapnak majd lehetőséget. Köszönöm szépen, Mihajlova asszony, elnök asszony, tisztelt szakbizottsági tagok, jó reggelt kívánok mindenkinek, nagyon köszönöm a meghívást, mindig nagy örömmel jövök ide a Regi bizottságba, annak ellenére, hogy sokszor találkoztunk már a közelmúltban, szeretném megragadni ezt a lehetőséget, hogy reflektáljak bizonyos kérdésekre, hiszen ahogy az elnök asszony is elmondta, számos kérdésben együttműködünk, és sok mindenről kell egyeztetnünk. Nagyon jól tudjuk, hogy Európában is, világszerte is számos fontos esemény történt, mióta utoljára találkoztunk, és egy politikai jellegű eszmecserét szeretnék folytatni arról, hogy mit várunk a kohéziós politikától és a regionális politikától. Tudjuk, hogy az új kohéziós politika nem nem olyasmi, ami könnyen működik, vagy aminek egyszerű élete van. Mióta átvettem ezt a szerepet, ez a kohéziós politika folyamatosan keresztűzben volt. De talán a korábbiakhoz képest most még inkább. A regionális politikáit felelős biztos George Thompson volt, nem tudom, hogy ez ironikus-e, de minden esetre ő azt írta a jelentésében, a híres Thompson jelentésben, hogy egyik közösség sem tudja fenntartani magát, és az ott élő emberek élete sem lenne értelmes, hogyha nem tudnánk figyelembe venni minden ott élő ember érdekét, és ha nem jó szándékon viszonyulnánk hozzájuk. Mindannyian tudjuk, hogy ezt a politikát az Egyesült Királyság által gyakorolt nyomás hatására eh, hoztuk létre. Tehát a cél annak idején az volt, hogy csökkentsük a különféle régiók közötti különbséget, kiegyenlítetlenséget, és a kevésbé fejlett eh, régiókat eh, igyekezzük, igyekezzünk felhozni. Ahogy Thomson úr is eh, rámutatott erre annak idején, morális kötelessége a bizottságnak eh, ez a kiegyensúlyozás. Azóta számos változás történt, de az Európai eh, Uniónak új kihívásokkal kell szembenéznie, és George Thomson szavai egyfajta figyelmeztetésként működhetnek most számunkra. Az Európai Unió is megváltozott, de a kutatásaink, az elemzéseink is új eredményeket hoztak. A kihívások hatalmasak, amelyekkel szembe kell néznünk. Nagyon sérülékeny, törékeny a gazdaság az Európai Unióban, és több mint 100 millió Európai Uniós állampolgárt veszélyeztet az elszegényedés. És az éhezés, a szegénység egyre nagyobb veszélyt, egy nagyobb kívást jelent. A tagországok közötti véleménykülönbség aláshatja az Európai Unió filozófiáját és közös gondolatát. Új fenyegetések jelentek meg, amelyek veszélyeztetik az Európai Unión belüli szolidaritást. Éppen ezért nagyon fontos, hogy mindannyian közös szándékkal lépjünk fel, és segítsük a viszontosságos szituációban lévő emberek és régiók eh, helyzetét. Még a korábbiaknál is eh, jobban az Európai Uniónak eh, meg kell találnia a választ minden tagország és minden egyén kérdéseire, és minden egyénnek lehetővé kell tenni, hogy kihasználja az Európai Unió által adott lehetőségeket. Erről kell, hogy szóljon ez a politika, az EU kohéziós politikája. Inkluzív, befoglaló ez a kohéziós politika folyamatos párbeszédre törekszik a különféle kormányzati szintek között, és bármennyire is nehéz a párbeszéd. Úgy gondolom, hogy Európának leginkább bizalomra van szüksége a jelenlegi eh, helyzetben, és eh, oda, hovatartozást, eh, elkötelezettséget, odatartozást kell kialakítanunk az emberekben. Elékeztünk egy olyan összetett helyzetben, amikor újra kell tárgyalnunk az Európai Unió költségvetését. Ez nem csak egy technikai tárgyalás lesz, hanem politikai prioritásokat kell megfogalmaznunk az Európai Unió jövőjére nézve. Lehetőségünk lesz arra, hogy megnézzük, hogyan pontosítsuk a politikáinkat, a kohéziós politikát, célzottabbá kell tennünk a kohéziós politikát, és jobban bele kell illesztenünk az Európai Unió szerkezetében. Ez az a háttér, amelynek fényében eddig is dolgoztunk. Be kell néznünk, hogy eh, hogyan sikerülhet elérnünk a célkitűzéseinket. Eh, a tagországok számára nagyon gyakran nehéz volt, hogy felgyorsítsák eh, ezeket a tevékenységeket. Nem akarok néven nevezni olyan tagországokat, vagy problémákat, vagy területeket, ahol nem sikerült megoldani a problémákat, mindannyian közösen kell eh, együttműködnünk a kohézis politika eh, megvalósításának érdekében. Az EU delegációt nagy örömmel eh, vezettem az ENSZ Habitat konferenciáján Tokióban, és ott beszéltem a holland soros elnökség alatt megfogalmazott célkitűzésekről. Ki kell igazítanunk a kohézus politika eh, hibáit. Úgy gondolom, hogy megszülettek azok a dokumentumok, amelyekre támaszkodhatunk, és ezek eh, mind bemutatják, hogy miről szól az európai kohézus politika, álláshelyeket, foglalkoztatottságot igyekszünk teremteni, és eh, ez természetesen azt jelenti, ez nem azt jelenti, hogy minden rendben van, és megnyugodhatunk, továbbra is nyomást kell gyakorolnunk a tagországokra és a régiókra, hogy végrehajtsák a programokat. A tanácsban ezt hangsúlyoztam, amikor a miniszterekkel találkoztam, és önöknek ugyanezt kell tenniük a saját országokban és a régióikban. Támaszkodnunk kell, a, támaszkodnunk kell a magas szintű egyeztető csoport munkájára, és nagyon számítok az önök aktív részvételére és támogatására, amikor az új stratégiát elfogadjuk a következő év közepén. Nyíltan és kritikusan kell viszonyulnunk ahhoz, hogy ezt a politikát hogyan tehetjük rokonszenvesebbé és olyanná, ami jobban megcélozza az Európai Uniós polgárok szükségeit, szükségleteit. Kedves kollégák, az elmúlt húsz évben rendkívül sok mindent elértünk, most egy új programot kell megfogalmaznunk, amely konkrétan megszólítja a közösségeket, és bebizonyítja, hogy mindazt, amit teszünk, az állampolgárok érdekében tesszük aktívabbá kell válnunk, kommunikatívabbá és informatívabbá a kohéziós politikáról. Azt hiszem ez az egyik fő problémás területünk, ezt azonban nem tehetjük egyedül, önök nélkül, az Európai Parlament képviselői nélkül, a helyi tagország és regionális hatóságok való együttműködés nélkül mindez lehetetlen lesz. El kell mondanunk az embereknek azt a történetet, hogy a kohéziós politika hogyan visz el Európa minden e, szegletébe e, olyan filozófiát, olyan e, stratégiákat, amelyek biztosítják a gyermekeink jövőjét. Arra fogok koncentrálni, hogy promóciót teremtsek a célkitűzéseinknek, de ahogy mondtam, mindez közös erőfeszítésé kell, hogy váljon nagyon nagy mértékben. Számítok önökre, támaszkodom arra, hogy önök is meg fogják osztani a kohézés politikáról szóló információkat a saját választókörzetükben, és együttműködnek velünk. Köszönöm szépen, biztos asszony. Az első forduló következik a kérdésekben, a koordinátorok kezdik. Olbricht úr, a néppárt. Van Nisztorvai kollégám távozik nem sokára, talán ő neki kellett volna először, de biztos asszony, a következő kérdés ugye tegnap, ma és holnap mi történik? Tegnap, amit ön is említett, az eredeti ötlet, tegnap egy vitát folytattunk, mi, milyen legyen a kohéziós politika például a prioritások számának csökkentése, a liszabonizáció az növekedést irányoznánk elő itt, és, és holnap mindkettőről csökkentés és növekedés ez azt jelenti, hogy a régiós politika mindenkinek jó lenne Európában, nem csak a leggyengébbek számára, és most pedig a végrehajtásról beszélünk, ez a realitás valójában. Ha megvitatjuk a pinatnyi helyzetet, akkor azt kell megnézni, hogy mit tudunk tenni. Tényleg alá kell húzni, hogy mi az oka annak, annak, hogy rosszul teljesítenek a szabályozás, a rendeletek, a tagállamok, vagy az európai intézmények, beleértem az Európai Parlamentet és az Európai Bizottságot is. Válaszolni kell a kérdésekre, mert tényleg nagyon alacsony szintű a végrehajtás a harmadik évben bizonyos tagállamokban nullánál járunk. Nálam egy százalék volt a hazámban, júliusban. A kifizetésekről beszélek ez azt is jelenti, hogy eh, akkor a nettó befizetőkön múlik ez talán? Te és hogyan tudjuk megváltoztatni a kohéziós politikát? Hogyan tudunk eh, visszamenni, eh, csökkenteni a prioritásokat? Például az FC-t erőltetik újabban, és az FC felé terelik a pénzeket, nem a kohéziós politika felé hogyan változik meg a költségvetési rendszer az Európai Unióban. Tehát itt vannak azok a külső tényezők, a pénzek, amelyek kikerülnek a költségvetésből, de, de e, van-e konkrét eredmény a kohéziós politikában, például a lemaradásban? Tehát 2020-ig e, tart az időnként több pénz kell majd a kohéziós politikára a következő években, is kevesebb pénz más címek alá, mint a migráció például. Tehát ez most alacsony, de aztán hirtelen ugrásra számítunk. 18-19-20-ban meg tudjuk védeni a politikánkat. A nettó befizető érkező kollégák nem akarják a kohéziós politikát és nem bírálni akarják, hanem szeret, nem akarják a kohéziós politikát, és különböző főigazgatóságokra költenék a pénzt, a bizottságon, a DG Move-on keresztül, stb. Ön is nyilván tudja, ez nem ugyanaz végül is, tehát ez a pénz, ezek a pénzek nincsenek integrálva. Csak összefoglalnám, teljesen igaza van, több kommunikációra van szükség, meg kell beszélnünk, mi a kohéziós politika, de mi tudjuk azt, hogy milyen, legyen a, milyen lesz a jövő kohéziós politikája. Mi itt a szakbizottságban is beszélünk erről, de még a vitához nem jutottunk el, de a vita el fog jönni, és tényleg fel vagyunk készítve erre a vitára eléggé. Ez egy sürgető elvárás és szükségszerűség, hogy megválaszoljuk a kérdésre. Vissza akarunk menni oda, hogy a diszparitásokat csökkentjük, vagy a növekedést akarjuk inkább. Minden régió kapjon pénzt, vagy csak a legszegényebb régiók. Ezt el kell dönteni, tehát mi kerüljön a DG regébe, vagy pedig szétszórjuk az összes többi politika között a régiós forrásokat. És ez, a, ez egy nehéz helyzet. Itt nem csak arról van szó, hogy előre vigyük, fellendítsük a kohéziós politikát, hanem szerkezetváltásról beszélünk, és meg kell tervezni, hogy évben mi történik. Pillanatnyilag ez nagyon nehéz, és talán a jövő év lesz a legfontosabb a kohéziós politikáról folyó vitában. Köszönöm szépen, Westphal asszony, szocialisták és demokraták nem működnek. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos asszony, a kohéziós politikáról beszélnék az első fordulóban, fordulóban, mert Konstanza Krél egy másik szakbizottságban mutatja be a jelentését. Köszönöm szépen, biztos asszony, hogy eljött. Azt gondolom a forró drót a szakbizottsághoz. Azt is mutatja, hogy ön valamikor a parlamentben volt képviselő, és ezért látja is, hogy hol történnek a dolgok valójában, és hát, hogy mindenképpen lépni kell. Azzal kezdeném, hogy beszélt ön is a szolidaritásról. Például az elmúlt időszakban az EFSA vagy a kohéziós politika miért jött létre valamikor, és Jan Ulbricht éppen most mondta, hát a szolidaritás az nem egyirányú utca, a szolidaritás azt is jelenti, hogy mindenki közösen, ez az, amiről Jan is beszélt, erről tárgyaltunk többször is, jó körülmények között, de mindig hangsúlyoztok, hogy nem csak a legszegényebb európai régiók élvezzék a források előnyeit, hanem Hát ezzel párhuzamosan a jól álló régiók is, vagy az átmenti régiók is. Ez egy forró vita volt, amit itt lefolytattunk a regiben, hogy ezt e, e, meg végrehajtjuk, én Bajorországból jövök, ez az egyik leggazdagabb régió, ezt mindenki tudja itt arról. De ennek ellenére el kell, hogy mondjam, nálunk is vannak olyan területek, amelyek tényleg, tényleg szegények, nagyon szegények ez azon is múlhat, hogy a régiókon belül is nagyon különböző az eloszlás. Ez az, amiről Jan is beszélt. Itt természetesen gondoskodni kell ezekről is, de ezt nem teheti egyedül az Európai Bizottság és az Európai Parlament önmagában nem képes, hanem a politikusoknak odahaza, tehát ott, akik a régiókat képviselik, el kell mondani, európai pénzeket kaptok projektekre, hogy a dolog tovább menjen. Egyrészt itt gazdaságról van szó, másrészt munkahelyteremtésről, ez egzisztenciális kérdés a régiókban élő emberek számára. És nagyon fontos még az egyik tematikus cél mindig is az volt, hogy azt mondtuk, hogy környezeti politikát is akarunk csinálni, klímavédelmet, hát Párizst most fogadták el, nem? Hát négy héttel ezelőtt a parlamentben a ratifikálásra is sor került a parlamentben, Kiotóban, Kitóban is jártunk, éppen az egyik legfontosabb pont a, a klíma ügye, a klímaváltozás kezelése, ezért beszéltünk erről, és ezért is van olyan nagy szükség arra, hogy a jövőbeli kohéziós politikát és a strukturális politikát is ennek megfelelően alakítsuk. És imamalomszerűen mondom újra és újra, meg már régóta mondom, de nincs kedvem, eh, ahhoz, sőt, meg akarom akadályozni, hogy az FC oltárán elvérezzen a kohéziós politika és a strukturális politika, mert az a, ez az a terület, amelyhez a leginkább hozzá tudnak férni, ha pénz kell. De ön is elmondta, ez az a terület, amely a polgárokhoz a legközelebb áll ahol mi az európaiak számára megmutathatjuk, hogy mi ilyen jó dolgokat lehet csinálni európai pénzről, KKV támogatás, energetikai korszerűsítés a családi házaknál, tehát egy sor dolgot fel lehetne írni. 11 pontot írtunk fel, és ez helyes volt, hogy ezt felírtuk, és feltétlenül szükség. El kell hagyni a fűnyíró elvet, vagy a az öntözők elvet, hogy csak szórjuk szét a dolgokat, hanem világossá kell tenni, és meg kell mutatni a miniszterek tanácsának, hogy ezt a politikát végre kell hajtani, és az előnyök eljussanak a polgárokhoz. Még valamire felhívnám a figyelmet, világos a városok szerepe, ez egy egzisztenciális ügy, és a jövőben, jövőről van szó, itt is a jövőnkről van szó, és nagyon aggódom, hogy nem azzal törődünk, hogy hogyan haladjunk, hogyan lépjünk előre, hanem visszafelé pillantgatunk, és nagyon messzire visszamegyünk inkább a kohéziós politikában, akkor épp azt a fejlődést, amit sikerült elérni, és erre büszkék lehetünk. Más jelentések is ezt támasztják elő, alá, és gyakorlatilag egy rollback indul meg, vissza forgatjuk az időt, és a tagállamok hajlamosak erre, ez viszont veszélyezteti az európai projektet, és a parlament elnökét idézném. Ez az a projekt, amelynek a legnagyobb civilizációs hatása volt Igenis, változtatni kell, ez teljesen jogos, egyszerűsítésre is szükség van. Ön beszélt erről, de a partnerség elvéről is beszélnünk kell. Mennyit vitatkoztunk a legutóbbi ciklusban, hogy ezt bevezették. A tagállamok ellenállása itt megvolt. Le akarjuk ültetni az összes szereplőt, hogy eljussunk az emberekhez azzal, amit mi Európában el akarunk érni. Tehát összefoglalom nekünk, valamennyiünknek, a képviselőknek, a bizottságnak, de a tagállamoknak is szükség van arra, hogy tovább vigyük ezt a projektet, és hogy sikeresek is legyünk, hogy a nacionalisták és a populisták Európában ne verjenek gyökeret nem látok Ez egyszer részéről most senkit. Van Miltenburg úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Természetesen üdvözlöm Önt a Regi Bizottságban. Ez mindig érdekes politikai vitát folytatni kohéziós politikáról Önnel. És a kohézió jövőjével kapcsolatban vannak aggájaink nekünk is, de felhívnám a figyelmet a városi agendára és a pénzügyi eszközök helyes felhasználásról is beszélünk. Az EFSI finanszírozás is újra és újra felmerült, itt a helyes mixre van szükség a strukturális és kohéziós politika között. Ez mind fontos, de egy néhány más kérdésem is van először. Szükség van egy strukturális párbeszédre Spanyolország és Portugália esetében. Ön hogyan látja a 23. cikket az idevágó rendeletben? A, e, e, hogyan gondolkodik a bizottság erről, és milyen következtetéseket vonnak le a kohéziós politika jövőjére nézve ebben a tekintetben. A második kérdéskör az omnibus javaslattal foglalkozna ön is tudja, ön javasolt, hogy legyenek kulcsterületek a beruházásoknál, a biztosok testületén belül is, és szóba kerül itt a migráció és a menekült kérdés is. A kérdésem az, hogy ezt a prioritást hogyan tudják, hogyan kívánják kezelni azon tagállamok esetében, amelyek elutasítóak, tehát hogy a kihívást, a migráció kihívását kezelni tudjuk, a menekült válság feladatát kezelni tudjuk. Azon tagállamok, amelyek nem hajlandóak végrehajtani az EU szabályokat és döntéseket, vannak ilyenek, vagyok például az elhelyezést, a letelepítést, a integrációt a menekültek esetében. Mi történjen ezen tagállamokkal? Ez a, második, ez a második kérdésem volt, a harmadik kérdésem pedig az, hogyan tudjuk elkerülni, mit fognak önök tenni, hogy elkerüljük, hogy a strukturális alapokból részesüljenek a tagállamok, de az EU szabályokat nem tartják be. Mint abban a témában, amit előbb beszéltem, a menekültek elhelyezése, integráció a téma, és egy politikai választ várok öntől ebben a kérdésben. Köszönöm szépen, Homási úr. Madame la... Tisztelt biztos asszony, nagyon köszönöm, hogy politikai terminusokban vetette fel azon kérdéseket, amelyek a legjobb pillanatban fogalmazottak meg, mert hogy itt az Európai Parlamentben, a Regi Szakbizottságunkban a jövőről gondolkodunk, a regionális politika jövőjéről, és ez egy nagyon-nagyon fontos és jelentős kihívás a számunkra. Nagyon örülök annak, hogy emlékeztetett arra, hogy milyen is az előtt története a a régiós politikának, a kohéziós politikának. Olyan politikáról van szó, amely lehetővé tette azt, hogy szembesüljünk a bővítés kihívásaival, ezekre pozitív válaszokat adjunk, és ez a szakpolitika, ez most újabb, újabb kihívásokkal szembesül, éppen ezért nagyon lényeges az, hogyha a kellő forrásokkal, eszközökkel rendelkezünk, akkor újabb megoldásokat alakítsunk ki. A regionális politika az európai projektnek, az európai konstrukciónak a középpontja. Miről is van szó? Arról, hogy egy olyan térségben éljünk, amely a szolidaritásnak a térsége. És e tekintetben úgy vélem, hogy nem létezhet olyan politika, amelyet jobban támadnának, mint a regionális politikát. Ugyanakkor Ugyan ez a politika, a regionális politika a legmesszebb menően orvosolja azon problémákat, amelyek az európai egyéb szakpolitikák mentén kialakulnak. Éppen ezért a következő kérdés merül fel. A következő kérdés nevezetesen hogyan tudjuk a következetességet, a konzisztenciát biztosítani. Ott van például a kereskedelem politika az EU szabadkereskedelmi egyezményeket tárgyal. Ezek az egyezmények még sérülékenyebbé teszik a termelésünket. Fokozzák a munkanélküliséget a régióinkban. Márpedig itt van a kohézus politika, amelynek pontosan az az elhivatottsága, hogy a negatív hatásokat, sőt katasztrofális hatásokat orvosolja, amelyeket az imént itt említettem. Éppen ezért a regionális politika keretében olyan javaslatokat kell tennünk, amelyek nem visszalépést jelentenek. Ha most 2030-as perspektívában gondolkodunk, több mint 110 millió európait ki fogja tenni a kizárólag a veszélye a különböző egyéb sújtott hatásoknak, akkor nyilván való az, hogy a regionális politika egyre nehezebb helyzetbe kerül. Úgy gondolom, hogy jelenleg nem kellően hangsúlyozzuk ezeket a különböző szempontokat. Tehát arra gondolok, hogy hogyan lehet a konzisztenciát biztosítani a különböző szakpolitikák között. Éppen ezért a, kiemelem azt, hogy a mi tevékenységünk, a mi szakpolitikánk éppenséggel ellensúlyozza, enyhíti az egyéb szakpolitikáknak a negatív hatását. Átérek egy következő kérdéskörre. Felmerül élesen egy következő témakör. Most milyen irányba haladunk? Az újra taggálomosítás irányában, a nacionalizálás irányában a különböző szakpolitikáknak? Vagy pedig most arról, illetve arról van-e szó, hogy megszakítjuk a, a korábbi egyenes irányultságát a szakpolitikáknak, nevezetesen az elmaradottságoknak a ledolgozását, lefaragását. Ezek a teljes mértékben politikailag telített kérdések, éppen ezért rendkívül lényeges az, hogy nagyon tartalmas eszmet cserét folytasson az Európai Bizottság és a Regi Szakbizottság azért, hogy azon javaslatok, amelyeket fontosaknak tartunk, azok közismertek legyenek, és adott esetben a tanács elég kerüljenek, és a lehető legjobb eredményt tudják eredményezni. A 2016-os év egy olyan év, amelyben bekövetkezett a Brexit. Ezzel egy időben vizsgáltuk felül a közös rendelkezéseket is a regionális politika tekintetében. Nyilvánvaló az, hogy a Brexitnek a hatása meg fogja változtatni a különböző statisztikákat, tehát például az egyfőre jutó GDP-nek az alakulását, és nyilvánvaló az is, hogy az EU költségvetése összegészében csökkenni fog, és éppen ezért kérdezem tisztelt biztos asszony, hogy a régió szakbizottság, illetve a DG pontosabban, a főgazgatóság elkezdette dolgozni ezen szempontokon. A frakcióm pedig aláhúzza azt, hogy mennyire nagy a kihívás egy sor esemény kapcsán, többek között most ír országra gondolok, és főként arra, hogy egy olyan folyamat alakul ki, amelynek a kapcsán a frakcióknak egy sor javaslata van, és remélem, hogy lesz lehetőség arra, hogy a párbeszédet így módon is tartalmasává tegyük. Ami a régió szakbizottságot illeti, kiemelem, mennyire fontos a struktúrát párbeszédnek a kérdésköre. Spanyolországra, Portugáliára utalnék itt. Üdvözlöm azt, hogy a szakbizottságunk és az Európai Parlament hozzájárult ahhoz, hogy megoldásokat találjunk, ezek a megoldások úgy mondhatnám, hogy kielegítők ebben a fázisban. Annak is örülünk, hogy november 16-án az Európai Bizottság egy közleményt tett közzé a költségvetési tervről, hat országra irányuló tervezetről van szó, Belgium, Ciprus, Finnország, Olaszország, Litvánia és Szlovénia érintettek, de ugyanakkor aggódunk amiatt, hogy félő, hogy az alapok folyosításának a felfüggesztése újra felmerült ezen országok esetében. Az Európai Parlament világos üzenetet fogalmazott meg, ezt meg kell hallani, úgy gondoljuk, nem szeretnénk, hogyha ilyenfajta eljárás indulna. És még egy utolsó pont a témában, ez a rendelettel kapcsolatos, amelyről hamarosan fogunk szavazni, az segítségnek a kérdése a legtávolabbi régiókra gondolok. Tudom, hogy ebben a kérdéskörben nagyon elkötelezetten lép fel biztos asszony, és pontosan ismeri, hogy milyen sajátos problémával szembesült például, illetve különösképpen Majot szigete, és a regionális hatóságok támogatásban részesülhetnek a tervezet szerint. Együtt dolgozunk Franciaországgal azon, hogy hogyan lehet egy új támogatási eszközrendszert így módon biztosítani, megerősödtet módon Majott számára, és mint tudja, az a 200 millió strukturális alap pedig támogatás, amelyet megszavaztak számukra, nagyon nehezen lesz máskülönben felhasználható. De Mató asszony, köszönöm szépen. Köszönöm, köszönöm szépen, tisztelt biztos asszony, hogy eljött közénk. Három kérdésem lenne. Először is a bizottság úgy döntött, hogy Spanyolország és Portugália ellen nem hoz intézkedéseket. De ugyanakkor aggódunk további európai országok, országok jövőbeli sorsa miatt, mint tudja. A 23-as cikknek a alpontja pontosan jelzi azt, hogy 2016-ban az bizottság felül fogja vizsgálni ezen kérdéskört, javaslatot fog tenni a tanács, illetve az Európai Parlament felé jelentés formájában, és ehhez adott esetben egy jogalkotási javaslat is párosul. Véleményünk szerint nélkülözhetetlen ezen cikknek a felülvizsgálata figyelembe véve a politikai helyzet és a gazdasági kialakult helyzetet figyelembe véve azt, hogy milyen nehézségekkel szembesülnek a helyi önkormányzatok. A kérdésem a következő. Az Európai Bizottságnak mi a szándéka tehát felülvizsgára fog sort keríteni? Következő kérdéskör. Tudjuk azt, hogy a 2013-as, 17-es programnak a zárásának a keretében december 31-e előtt megtörténnek a kifizetések az operatív programoknak a illetékes hatóságai részén, és 2017 31-ig kell, hogy befussanak a különböző egyéb engedélyek, és figyelembe véve a költségvetési szempontokat, amelyekkel már foglalkoztunk, egyes régiók nagyon nagy mértékben lemaradásban vannak, többek között itt gondolok olasz régiókra, a dél-olaszországi régiók egy részére, és a kérdés ma az, hogy ön kapcsolatban áll-e a lemaradásban lévő régiókkal, mármint a felhasználás tekintetében, az a véleményünk, hogy aggódni kellene ezen kérdéskör miatt, mert hogy itt tulajdonképpen kárba vésznek az EU-s pénzek és hát olyan mértékben, olyan összegben, amely soha nem látott mértékben magas. Az olasz irányító hatóságokat már kinevezték, és úgy gondoljuk, hogy az Európai Bizottságnál most a labda, neki kellene megneveznie az illetékeseket, akiket témában nem tudnak járni. Vannak-e további információi témára. Most átérek arra, hogy sok kollega beszélt a szolidaritásról. Üdvözlöm ezt, de Olaszország, illetve Görögország, és hát világosan szeretnék fogalmazni, tehát Görögország és Olaszország olyan országok, amelyek fel kell, hogy tudják használni az EU-s kohéziós alapokat azért, hogy a migráns válságot kezelni ö, tudják. Készek erre, de ugyanakkor nagy nehézségekkel szembesülnek, és kérem a kollégákat, hogy a szolidaritásokat nyilvánítsák meg akkor, amikor a kormányokat fordulnak azért, hogy a szolidaritás valóságá váljon. Köszönöm szépen az első kör a koordinátorok kérdései voltak, és most biztos asszony válaszait várjuk. Köszönöm szépen az összes hozzászólást, és hát ismétlődnek bizonyos viták és bizonyos témák, most ezekre szeretnék kitérni. Olbricht úr elmondta Természetesen a regionális politikát a szerződés értelmében hoztuk létre a különbségek csökkentésére, és hát nyilvánvalóan ez a kihívás még továbbra is fennáll. Másrészt azt gondolom, hogy nagyobb szükség van a regionális politikára, mint valaha. Ez a következő lépésre vezet, a következő megoldás megfontolása a végrehajtással kapcsolatban. Ahogy mi történik kint a terepen, az meghatározza a holnapi politikánkat, szakpolitikánkat. Most egy néhány adatot szeretnék bemutatni. Az EU kifizetéseknél az a benyomásunk, hogy a közös politika végrehajtása késik, csúszik, de a projekt kiválasztás növekszik legalábbis százalékosan arányában azt gondolom különbséget kell tenni a projektek végrehajtása a terepen, tehát kint, e, és e, mm, a certifikált, e, tanúsítványozott tervek benyújtásán a bizottsághoz. A mm, terepen a kiadások pontosabb képet adnak a végrehajtásról szerintem, mert ami a garanciákat illeti, mert ezek jobban garantálják a jövőbeli költéseket. Azt hiszem, hogy amit látunk, az az, hogy és ennek örülök is, hogy növekszik a kiválasztott projektek száma a terepen. 2015 végén a kiválasztott projektek szám, programok és projektek száma 58 milliárd volt, most ezt több mint 120 milliárd fölé tudtuk vinni az alokált pénzeket, 250 milliárd, tehát Írország vezető bajnok már 80%-át az alokációknak szerződésben lekötött annak ellenére, hogy a hatosok még nincsenek a helyükön, hát itt meg kell különböztetni egyes országokat. 2015 végén már elfogadtunk, jóvá hagytunk több mint 200 ezer vállalat támogatást, illetve tréninget, oktatást két millió ember számára, de ez nem tükröződik a kifizetésekben, mint mondtam, mert a tanúsítványozott kifizetések még nem valósultak meg. A miniszterek elmúlt héten éppen erről tárgyaltak. E, e, a rendszereiket e, úgy kell alkalmazni, hogy ne játszanak közben a polgárék jövő jével. Engem is aggaszt az időközi kifizetések állásem, amit beterjesztenek az Európai Bizottsághoz és a hatékonyságot ez határozza meg éppen a közvélemény szemében is, és azt nem látják, hogy mennyire speciális, mennyire sajátos a mi munkánk. Úgy gondolom tehát ez nem lesz jó nekünk, ez ártani fog nekünk, és el is kéne kerülni éppen ezért az ilyen helyzetet meg, közös menedzsment keretében a tagállamokat arra buzdítjuk, hogy dolgozzanak keményen, hogy gyorsítsák fel a végrehajtást és az időközi kifizetéseket a ütemtervnek megfelelően alakítsák. A minisztereknek ezt egyértelműen elmondtam egyébként, akik jelen voltak a tanácson mi elszámoltathatóak vagyunk, és a kérdés az, hogy a tagállamok is annyira elszámoltathatóak, mint mi. Vannak terveik, vannak menetrendjeik, és hát nem teszik meg azt, amit előirányoztak maguknak, és ez, ez nagyon aggaszt bennünket. Ezért a tagállamokra nyomást kell gyakorolni, ez másképp nem megy, mert a végrehajtásnál a felelősség száz százaléka a tagállamoknál van. Ezt mindenképpen el kell mondani, ezt a vitát eh, lefolytattuk már a DJ Regio-val, eh, és eh, Hát a nagy kérdés, hogy miért van ez a lassúság. Az Európai Bizottság az, amelyik ezt elfogadta, és most az auditorok felelőssége, a tanúsítványozás az intézmények esetében szintén fontos, ezt el kell végezni. Nem szabad megriadni ettől, és akkor gyakran előfordul egymáshoz dobálják a felelősséget. Nagyon örülök, hogy a szerződéses projektek egyes országban működnek. Ha nem látok új projekteket, azt nagyon sajnálom. Vannak országok, ahol nincs egyszerűen elég új projekt, és ezzel foglalkoznunk kell. Már azt mondták nekem, hogy az anyanyelven is beszélhetek, de azért most már angolul folytatom. Ami pedig a lemaradást illeti, 2010-es, 17-es költségvetésben eleget kívánunk tenni a jogi kötelezett, törvényi kötelezettségeknek, ez vonatkozik a tagállamokra is, és hát ügyelni kell a lemaradások megszüntetésére. 2011-2020-as több éves keret esetében el kell, hogy mondjuk az Európai Bizottság azt mondja, hogy azért jelentős lemaradás van, de ez arra készítette a bizottságot, hogy egyfajta rugalmasságot alakítsunk ki, hogy kell számú számban fogadják el a kifizetéseket. Igen, és a tagállamokhoz fordulok megint egyszer az ottani hatóságokhoz, hogy az Európai Bizottságnak megfelelő kifizetési menetrendeket nyújtsanak be. Ez rendkívül fontos. Jó, mint már elmondtam a bevezetőmben, én kész vagyok megvédeni a politikát. Egy olyan régióból származom egyébként, amelyik természetesen a regionális politikára rá van utalva, az egyik fő beruházó a regionális politika nálunk. És a szocialisták és demokratáktól a kollégák elmondják, ez az összes régióra igaz, ez valójában, tehát valamennyien élvezik ennek előnyeit. Tehát uh, Olbricht úr, következő kérdés. Uh, éppen nem szeretném megosztani ezt a politikát a régiók között, nem akarom megosztani a régiókat sem a politika miatt. 26 országot meglátogattam már, az összes gazdag régió is előnyt érezte, de Bajorországban számos sikersztorink van most. Holnap Dresdába megyek, Lipcsébe, az egykori NDK most olyan szinten van, mint az ország többi része, a, éppen a, ezen finanszírozások miatt ezt alá kell húzni újra és újra a gazdag régiók, a belga, luxemburgi, holland gazdag régiók is élvezik ennek az előnyeit. Természetesen más szinten, más szinten. Ott inkább innovációról beszélnek, a szegényebb régiókban pedig inkább infrastruktúráról beszélünk. De mindenkinek jót, és mindenhol tudunk munkahelyet teremteni, tudtunk, és vannak eredményeink. Itt vannak a számok. Mindenek előtt itt van az ex post, az utólagos értékelés 2000 7-13 között. Komoly eredményeket értünk el, persze voltak problémák bizonyos országokban, 12 országban 2007-13 között, ez a negyedik program volt. 2 74-ben hát, indult ez. Igenis, meg kell, meg kell esetleg a történészeket meg lehet kérdezni, hol tartanának az országok, hogyha másképp használtuk volna. De itt is ez a mi feladatunk, hogy ki harcoljunk a regionális politika érdekében és én is támogatom azt, hogy ez az összes régióra vonatkozzon. A modernizációra korszerűen szükség van, szerkezetváltásra gyakran szükség van, és ennek érdekében kell a kohéziós politikát alkalmazni. Ilyen értelemben kell terveznünk a jövőre nézve, és osztom egyébként az aggodalmaikat is, amikor támadják ezt a politikát és én elkötelezett vagyok, azon dolgozom a többi biztossal együtt, hogy ez jól alakuljon. Mert azt hiszem, hogy ott kell ezeket a vitákat elsőként lefolytatni, és az FC-vel párhuzamosan együtt haladunk, hogy sor kerüljön ezekre a beruházásokra. Újra és újra beszélhetek a kollégákkal, és ezt hangsúlyozom, ez nem, ez egy szakpolitikai terület, és nem egy egyszerű finanszírozási eszköz, ez egy tényleges szakpolitika, és igen, csak érezhető és látható az emberek mindennapjaiban is. Természetesen az FC az egyik nagy prioritása ennek a bizottságnak. Kéz a kézben dolgozunk, vannak erre jó példák is, itt van az Omnibus, és ez megszerűsíti a finanszírozást gyakran, ezt láthatjuk. Szeretnénk más eszközöket is bevonni, tehát keverni ezt a finanszírozást, de nem akarjuk felváltani a, a regionális politik, a kohéziós politikát, hanem a legjobb hatást akarjuk elérni. Ez egy nagyon fontos megállapítás, úgy gondolom. Ami a lemaradást illeti, arról beszéltem. Mint már elmondtam, az omnibus értelmű, és kombinálni akarjuk a finanszírozási eszközöket, az alapokat, hogy a legjobb eredményt érjük el a különböző intézmények között számos eszköz áll rendelkezésre. Az összes tagállamot arra bátorítom, főleg Közép- és Kelet-Európában, ahol nincsenek megfelelő minőségű projektek az FC-hez, azok jelentkezzenek, és technikai segítséget nyújtunk. Van ez a tanácsadói testületünk, vagy központunk mm, itt ebben rendelkezésekre tudunk állni, és a tagállamnak azt mondjuk, hogy adott esetben végrehajtható projekteket sorolják fel, állítsák össze az összes EU tagállamban. Ezzel a következő pont, amiről szintén beszéltek, a szolidaritás témájára térek rá, ez is alapvető dolog az Európai Unióból, ez nem egy irányú utca, meg össze kell fognunk, és hogyha elutasító egy-egy ország az új prioritásokat tekintve, itt most a migránsok integrációjáról volt szó például, ez érinteni fogja ennek az országnak a lakosságát, és Fontos, hogy itt megtaláljuk a közös hangot, mert hogy megállapodjunk. Itt van egy új rendelet, szabályozás, amely egy jogalkotói keretet ad a biztosít a tagállamok számára, hogy ezt a pénzt felhasználják a migráns kérdés kezelésére és hát nincs olyan ország, amelyik most arra hivatkozhatna, hogy nincs meg a keret ennek, de kényszeríteni nem tudunk tagállamokat, hogy ezt igénybe vegyék ezt a keretet. Emlékszem, meg erre gondolok most, hogy az Európai Parlamentben, a tanácsban, amikor elfogadták az új rendeletet, Avrabopulos kollégámmal együtt küldtünk levelet a tagállamoknak, hogy felhasználhatják ebből a központból a pénzeket egészségügyre példára, például, és hát abban bízunk, hogy nyomást tudunk gyakorolni ilyen módon, hogy felhasználják ezt a pénzt de teljesen szolidárisak vagyunk. Mint Damato asszony mondott Görögországgal, Olaszországgal, Németországgal is, akik hatalmas terhet vállaltak, Svédország, ott jártam nemrég, szintén kiváló példa erre. Úgy gondolom, hogy ténylegesen nem szabad visszariadnunk, nem tehetjük lehetővé, hogy a populizmus erősödjön, nyugodtnak kell maradnunk, mint már mondtam, Svédországban igen, csak jól szervezett terv van, a gyerekeknek iskolába kell járniuk, a szülők részt vesznek oktatáson, szakképzésen, hogyha valahol, és az alapján döntnek, hogy mit akarnak dolgozni. Tehát vannak jó példák, el kell, hogy mondjam. Számos alkalommal találkoztam polgármesterekkel, akik kint vannak a terepen ebben az ügyben, és hát ugye a tagállami szinten a tanácsban is folyik vita, de kik azok, akik igazából látják, hogy mit kell csinálniuk, és hol, akiknek megoldást kell találniuk, és a jó gyakorlatokat ott kell kialakítani. Azok a polgármesterek, tehát velük érdemes találkozni, azt gondolom ez fontos, hogy, hogy velük beszéljünk. Én nagyon jól ismerem a helyzetet, Westphal úr is volt a, a városi agenda előadója. 2014-2020 között a városok közvetlenül kaphatnak európai pénzt, és azt menedzselik is, tehát magas szintű projektekre van szükség tematikai célok elérése érdekében, és ha szükség van, ezt fel lehet használni a migráció területén is. Az összes országnak legalább 5%-át az ERDF-nek arra kell költeniük, amit közvetlenül a városok kezelnek és de az országban, ahonnan én származom, ott 20% kerül a városokhoz, 39 városról beszélünk, tehát Spanyolországban azt hiszem 85 városról beszélünk, ez azt jelenti, hogy adminisztratív kapacitások jelentenek problémát, mert azt is látni kell, hogy vannak országok, adminisztrációk, közigazgatások, amelyek gyengébbek, nincsenek tapasztalataik ezen a területen, amikor közvetlen európai pénzeket kell felhasználni. Ezen dolgozunk pillanatnyilag, hogy ez az új prioritás működjön mindenhol. Ami pedig a kohéziós politika jövőjét illeti, természetesen eh, nem akarjuk megelőlegezni, hogy egy jövőbeli biztos eh, vagy bizottság hogyan gondolkodik 2020 után erről, de azért azon gondolkodunk, hogy alaposan végig kell gondolni, hogy hogyan működik a kohéziós politika, meg kell ezt vizsgálni, ez egy olyan rendszer, volt, amit nem lehet érintetlen hagyni, és nem változ, pedig nem változott korábban 25 éven keresztül. A fejlesztési politika valamennyi régió számára ebben bízom, de természetesen el kell kezdeni a vitát, és ezt meg is tettük. A általános ügyek tanácsában itt a szlovák elnökség alatt volt már egy vita, egy informális vita a 20-20 utáni eh, helyzetről, és hát differenciálásról beszélnek a tagállamok. Számos esetben intézményi és administratív strukturális kapacitások eh, is fontos témát jelentenek, ezt, eh, ezt, jelen, ezt meg kéne vizsgálni. Úgy gondolom, hogy ez a módja annak, hogy vagy ez az oka annak, hogy differenciálni kell, és meg kell beszélni, hogyan történjék a differenciálás. Az én alapvető ötletem az, és a bizottságban két kolléga működik velem együtt ebben, hogy van némi elutasítás, de ha elmegyünk a régiókba bárhová, akkor a kedvezményezettek az összes alapra egyetlen közös szabály csomagot kéne kialakítani a közös végrehajtás során, és szeretnénk harmonizálni a strukturális alapokra vonatkozó szabályokat, de természetesen vannak specifikumai egyes a alapoknak a kedvezményezettek vonatkozásában, és ezt figyelembe is kell venni gondolom, hogy el kell követnünk mindent, hogy a következő periódusban egy egységes szabálycsomagot tudjunk alkalmazni az összes alapra nézve ezen a területen, de ez nem olyan egyszerű persze. Aztán a szinergiákat is figyelembe kell venni más EU eszközökkel, mint már mondtam, az FC szoktuk emlegetni először, hogy a legnagyobb hatást érjük el és a fáradozásainkat úgy kell alakítani, hogy bevonjuk a, az összes érintettet, és mint már mondtam, önökre is számítok. És önök az én partnereim valójában ebben a csatában. És egy kohéziós fórumunk is lesz jövő júniusban. Általában az év végén szokott lenni, de már mondtam, hogy időnként jobb korábban reagálni, hogy elmélyítsük a vitát egyes kérdésekben. És mint már mondtam, az utólagos értékelés következtetését le kell vonni a 2013-ig tartó programban, és az új jogi törvényi keret végrehajtásának tapasztalatét is le kell mondni. Látni kell, hogy mit akarunk elérni a pénzzel, és erre, erre kell törekedni, és talán az első eredmények már jövő évben láthatók lesznek a klímaváltozásról is beszéltek. Eh, itt a COP21, a COP21 eh, eh, szakpolitikai lépések az egyik legfontosabb pillér az EU számára, hogy elérik a párizsi célokat. Éppen itt van. Úgy gondolom, ez jó hír volt végül is, hogy a a számvevőszék, európai számvevőszék beszámolt, és nagyra becsülte a hozzájárulásunkat a klímaváltozás ügyéhez. Spanyolország és Portugália is szóba került, nem egyszerű ide eljönni önök elé, a, mm, és beszélni erről a témáról a szakbizottság előtt. Önök is tudják, hogy megfelelő rendeletek vannak erre a strukturális alapok felhasználását tekintve, és a tanács adott esetben úgy dönthet, hogy nem teteleget a túlzott deficit csökkentése érdekében egy tagállam, és erre reagálnia kell a tanácsnak és a parlamentnek is. Én magam és a bizottság is alaposan meghallgatta, mi történt mindenek előtt Strasbourgban, a strukturális párbeszéd keretében egyhangú pozíció alakult ki az Európai parlamentben az ellen, hogy felfüggesszük a Spanyolországnak, Portugálinak juttatandó pénzeket. Természetesen figyelembe vesszük ezt, de önök is tudják, hogy a tagállamok adott esetben nem tesznek meg minden szükséges lépést tanács során bizonyos tagállamok úgy érveltek, hogy az a jó eredmény, ami mostanra kialakult, az éppen a 23. cikk miatt születhetett meg, hiszen a felfüggesztés fenyegetése részben a sikerre vezetett nyomást lehet gyakorolni a két országra, és így aktívabban foglalkoznak a hiányjal. Ezt tartsuk szem előtt Na, egyébként a rendelet keretében 2017-ben végzünk egy vizsgálatot a bizottság részéről, és készítünk egy jelentést 2017 végére az eredményekről, és úgy látom, hogy a jelentésen sok múlik, és ezzel egy jogalkotói javaslat is készül majd részünkről. Ezzel azt akarom mondani, hogy ezt együtt kell végig gondolnunk nagyon fontos tehát, hogy minden a helyén legyen. De Mato asszony pontját így értettem. De hát az élem másik oldala. Ön egy olyan régióból jön, én, hm, amit nagyon jól ismer ön is, és hát sokat ö, fektettünk be oda, sok beruházás volt Mezzogiorno-ban az elmúlt 40 éve, most nem az utolsó évekről beszélek csak, eh. és hát nem születtek meg azok a munkahelyek és az a növekedés, eh, amit elvártunk volna. El kell, hogy mondjam, hogy izolálva a politikánk nem fog működni. Vannak makroökonomiai feltételek, amelyeknek teljesülniük kell annak érdekében, hogy növekedést, munkahelyet teremtsünk, eh, és a polgárok érdekében tudjunk tevékenykedni. Ezen alapul a 23. cikk, és amikor ezt elfogadták persze, akkor ez egy utolsó menedék volt csak, amikor már nincs más, amikor nem tesz semmit egy tagállam hatékony lépésként, ez lett volna ez az utolsó lehetőség. Az utólagos feltételek kérdése persze fontosak, hogy ezt a kondicionalitást alkalmazni lehet, így tudjuk a maximális hatást kifejteni a szakpolitikánk részéről a terepen. Önök is tudják, itt van ez a régiós kezdeményezés, a tagállamokkal tárgyalunk erről a régiókról, adott esetben ez érinthet mezogyornóban egyes régiókat, vagy Bulgária, Görögország északi része, mm, ott vannak ilyen régiók, segíteni szeretnék nekik, hogy igénybe vegyék a technikai segítséget, a szakértelmet, hogy ki lehessen alakítani egy stratégiát ezen régiók vonatkozásában. Természetesen számos értékes projekt indult egyes régiókban, ezzel szeretnénk hozzájárulni a gazdaság és szociális fejlődéshez, de speciális projektet szeretnénk indítani, hogy megnézzük az összes faktort, amelyek meghatározzák a regionális szintű gazdasági fejlődést. Amikor lemaradnak egyes ö, ö, régiók, a lemaradó régiók, elnézést, hogy ezt ismétlem csak, mint Mezzogiorno, ahol hosszú idején keresztül investáltunk, mégis lemaradnak. Egyszerűen azért is, mert európai pénzeket használnak. Ugye vannak itt 10-12 éve ilyen pénzeket használó régiók, de szeretnénk látni, az, e- de időnként már látunk eredményeket. De, hát itt a régiók között nagy különbségek vannak, ezt szeretném hangsúlyozni. Mint már mondtam, nagyon bízom abban, hogy természetesen van, hogy ez nem szerencsés tagállamokra nézve, és de adott esetben az a környezet, amit biztosítanak a tagállamokban, az nem segíti a növekedést és a munkai teremtést. Azt gondolom, nagyon fontos, hogy az összes parlament, a helyi, a regionális, az európai, a nemzeti parlament gondolkodjon további lépéseken, hogyan tudjuk a kohéziós politika pénzeit jobban felhasználni. De azt gondolom, hogy végül is vannak jó híreim is, a mezzogiornóiak számára is, mert ez az administratív végrehajtási terv, nem tudom az, ola, az olasz nevét, és hát remélem, hogy ez eredményekkel jár majd a strukturális fejlesztésben és a szociális programokban, és hát javítani szeretnénk az adminisztratív kapacitást, és egyszerűsíteni az eljárásokat mindenek előtt a mezzogiornai programokat tekintve. Az olasz hatosakkal együttműködünk, hogy az eredmények jobbanak, jobbak legyenek, az FC-t kombináljuk az mi erőfeszítéseinkkel, és egy találkozóra is sor került az régió elnökeivel, én magam és Katainen elnök úr vesz részt ezen az ülésen. Örülök, hogy azt hallom, hogy a találkozó után egy technikai ülésre is sor került Olaszországban, és hát nagyon bízom benne, hogy ez eredményekre vezet. Rómában leszek december 15-én, de más témában, szolidaritás témája ilyen nehéz időkben, itt a földrengés után. Néhány nap elmúltával megérkeztek a kérések, hogy megnyissuk a szolidaritási alapot Olaszország irányába, és igyekszünk nagyon gyorsan reagálni, hogy segíteni tudjunk ezen nehéz időkben. Egy a plenárison, majd erről többet beszélek, ha erre sor kerül a szolidaritási alapról. Úgy vélem, Zsé úr, ha kell, hogy mondjam, a regionális szolidaritás ö, ö, kell, hogy vonatkozzon a távoli területekre is. Madérán van egy éves ülés, ott találkoztunk, ott érdekes vitára került sor beszélgetésre, és Juncker úr meghív márciusra a legtávolabbi területek képviselőit, elnökeit, és ezzel kívánja a szolidaritását kifejezésé jutatni, de ez pénzügyi szolidaritás is egyben a legtávolabbi területekkel kapcsolatban. Tisztában vagyunk annak, hogy milyen hátrányaik vannak, demográfiai területen vannak nehézségek, a nagy távolság miatt adóknak nehézségek, ezt figyelembe vesszük ők a közleményünkben a közlemény a legtávolabbi területekre vonatkozik majd. Ja, hát elmondhatom és aláhúzhatom, hogy ez 2017-es agendákban fontos szerephez jut majd, és maga az elnök is szeretne aktívan részt venni az ülésen például, is a vitában is. Oké, okay, thank Nagyszerű. Nagyon köszönjük. Szorít bennünket az idő, mint mindig, és hét hozzászólású van listán, már nyolc kérdések, hozzászólások kerülnek sorra. Mindenkinek egy percet adhatok, ha mindenkit szeretnénk meghallgatni, és aztán választ is várunk a biztos asszonytól. Igen, látom az újabb jelentkezéseket is. Adinofi asszony kapja a szót először. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, biztos asszony, hogy megtisztelt a jelenlétével. Kampaniléból jöttem, és azon gondolkodom, hogy ugye Teljesen támogatom azt, hogy ön azon dolgozik, hogy hogyan lehet tovább fejleszteni a kohéziós politikát. De ugyanakkor az a gondom, hogy Teli doktor úrral találkoztam, és olvastam a nyilatkozatait is, arról, hogy hogyan nyilatkozott tehát a különböző európai régiókról, és összességében azt mondta, hogy minden szép és jó, minden jól működik, tehát nagyon lelkes volt, és főként akkor, amikor rákérdeztem arra, hogy milyen administratív kapacitások állnak a rendelkezésre, akkor elve ugye tudtam, hogy mindez része már a politikai kampánynak, de azt mondta, hogy azok kívül esnek, szóval ott nincsen gond, azokkal nincsen gond, mármint az administratív kapacitásokkal. Na most azt kérdezném öntől, biztos asszony, hogy a bizottság, mint intézmény hogyan tudja orvosolni a következő kérdéseket. Ugye, ami Campanile régióját illeti, Ugye egyrészt fennállnak az administratív források, eszközöknek a problematikája, de még ha meg is oldódtak itt bizonyos dolgok, gondolom, hogy a 2016-17-es szakasznak a végét ki kell várni, hogy lássuk, hogy mit is eredményez mindez. De tulajdonképpen arra van szükség, hogy 200 embert felvegyünk a közigazgatásba, ahhoz, hogy a dolgok végére jussunk, mindezt egyeztetés alapján önnel. További szempont. Nem tudom, hogy a tanulmány mikor készül el, mikor fogják azt közzéteni decemberben, ö, és középtávon mire számíthatunk. Köszönöm szépen. Long Italian one minute. Ez egy hosszú olasz egy perc volt, Rikov úr, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt Bislosz asszony. A beszámolójával kapcsolatosan szeretnék emlékeztetni egy dologra. Mégpedig arra, hogy az Európai Parlamentnek született egy állásfoglalása arról, hogy az kondicionalitásnak mennyire sajátos vetületei vannak az európai szigetekkel kapcsolatosan. Legutoljára, amikor tanálkoztunk, akkor néhány választ is kaptunk már, de most a különbözőségeken és eltéréseken túl ö, ugye azt is látjuk, hogy a szigetek ö, ö, folyamatosan hátrányos helyzetben vannak, és legyen ez a közlekedést érintően, vagy a KKV-knak a helyzetét illetően. Szóval vannak régiók, amelyek nem tudnak növekedni, mégpedig azért, mert hogy a politikák nem kellően célzottak. A polgármesterek Eh, ilyen helyeken kis települések polgármesterei, és nincsenek olyan erőforrásaik, többek között humán erőforrásaik, amelyek lehetővé tennék azt, hogy eh, az európai intézményekkel közvetlen kapcsolatba kerüljenek. A kérdés tehát az, hogy, hogy olyan lehet az ő tevékenységüket eh, támogatni, segíteni, nyilvánvalóan témában majd a szolidaritással kapcsolatos javaslatot fogunk előterjeszteni, és remélem, hogy ön is tanúsítani fogja azt, hogy az Unió továbbra is kiáll ezen régiók mellett. One minute, please. Ismét csak egy percet adhatok. Köszönöm szépen, elnök asszony. A szakbizottságunkban kicsit szakértővé váltam bizonyos témákban, mégpedig az FC-re utalnék itt most kiemelt módon. Ugye az FC fennáll a beszélje annak, hogy konkurenciába lép a struktúrális alapokkal. És a kérdésem az, hogy hogyan lehet kiaknázni azon lehetőségeket, amelyeket ki kellene még dolgozni, nevezetesen olyan kettő alap, az FC, meg a strukturális alapok, az ESI többek között kellő összhangba kerüljenek. Talán egy olyan boardra lenne szükség, egy olyan csapatra, amely képes lenne arra, hogy segítse a régiókat abban, hogy felhasználják mindkét forrást. Nem szabad, hogy a kohéziós politika ugyanakkor, ugyanis ö, a verseny társává váljon az efsz Nagyon gyakran ugye késedelmet szenvednek a régióknak jutatott alapak. Nevezetes, ugye megítéltetnek a források, és csak a források megítéltetése után kezdik kidolgozni a programokat. Azaz, kérdezem azt, nincs -e lehetőség arra, hogy egy előfinanszírozás valósuljon meg a jövőbeni projektek esetében. Természetesen tudom, hogy megvannak az általános irányelvek, és ezeket be kell tartani, de arra gondoltam, hogy a program beindítása előtt már ö, némi támogatást lehessen szétosztani azért, hogy a programok gyorsabban tudjanak beindulni. Tehát az felgyorsulna a folyamat. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Tessék parancsolni egy percben a következő kérdező. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönetet mondanék biztos asszonynak is. Nagyon örülök annak, hogy ilyen párbeszédet tudunk folytatni az Európai Bizottsággal, úgy véljük, hogy ezek nagyon hasznos párbeszédek. Szó esett a mezőgyolnéra vonatkozó tervről, és mint türelmetlenül várjuk azt, hogy lássuk ennek a tartalmát. Damata kollégánk nőt is beszélt erről a kérdésről, és valóban a kohéziós politika ugye hosszú távon érvényesül, de ugyanakkor ö, Olaszországban gyakran másként észleljük ezt, főleg a Mezzogiorno-ban is, hát tudjuk azt, hogy milyen múltja van ott a különböző szakpolitikáknak, de mégis azt kérdezném, hogy ugye szó esett már sokat is, sokszor is beszéltünk már a szabályokról Spanyolország és Portugália kapcsán. A kérdésem pedig az, hogy az Európai Bizottság mit tervez? A struktúrális alapoknak a felhasználása hogyan történhet meg úgy, hogy a jogállamiság és a szolidaritás is érvényesüljen európai szinten, és világos az, hogy a kohéziós politika egyik fő eszköze a szolidaritás politikának, Olaszország ennek kedvezményezete, de ugyanakkor Olaszország nettó befizető is az Európai Uniós költségvetésbe. És akkor, amikor felmerül a forrásoknak a felfüggesztése, támogatások felfüggesztése azon országok esetében, amelyek nem kellően szolidarisak, akkor azzal is szembesülünk, hogy egyes országok nagyon hátrányos helyzetbe kerülnek. Tehát mind ezen elemek összessége alapján egyre több olyan polgár van, aki úgy véri, hogy diszkriminációnak az áldozata. Éppen ezért nagyon oda kellene figyelnünk arra is, hogy hogyan észlelik az emberek ezen politikai szakpolitikákat. A, tudom, hogy az Európai Bizottság messze menően odafigyel erre, de mégis a hatásokról keveset tudunk, és úgy gondolom, hogy olyan országok, mint Olaszországban nagyon figyelni kell ezekre. Rodriguez úr, tessék Köszönöm. Portugálul szerettem volna beszélni, de ma erre nincsen lehetőség, tehát angolul fogok kérdezni. Először is köszönöm szépen a beszámolót. Köszönjük, hogy a bizottság igyekszik segítségre lenni Portugálinak és Spanyolországnak. Úgy gondolom, hogy a 23-as cikket újra kell gondolnunk. És mi ennek a célja, mi a bizottságnak a célja, mi az eszmecserének a célja. Végül is egy kérdésre fogom koncentrálni a hozzászólásomat. Vajon vannak-e olyan konkrét eszközök, amelyekkel a versenyképességet fenntarthatjuk a legtávolabbi térségekben. Juncker eh, elnök úr ugyanis eh, erre mutatott rá. Eh, kérdezem, hogy vannak-e olyan elképzelések, hogy vajon a bizottság vagy az elnök úr hogyan fogja tudni, hogyan képzeli megoldani ezeket a kérdéseket a legtávolabbi térségekben. Rossz úr, köszönöm szépen. mivel nincsen portugál tolmácsolás, ez sajnálom, sajnálom, hogy nincsen portugál tolmácsolás. de, de, É também uma assimetria, senhora Presidente. I'm really sorry. Igazán nagyon, igazán nagyon sajnálom, nem áll rendelkezésre tolmácsolás. Talán franciául, vagy... Nem fogok franciául beszélni. Én portugálul szeretnék beszélni. Inkább akkor, tehát máskor fogom megfogalmazni a kérdést, de azért azt jelzem, hogy egy olyan ország esetében, mint Portugália, biztosítani kell az, hogy legyen portugálból tolmácsolás, tehát a kérdést máskor fogom feltenni. Yes. Igen, tökéletesen egyetértek ezzel a meglátással. Természetesen jog van ahhoz, hogy a saját nyelvén beszéljen, de sajnálatos módon a mai nap során nem állt fel a teljes tolmács rezsim. Vannak olyan nyelvek, itt például a román, amely nem állt rendelkezésre, annak ellenére, hogy a biztos asszony, asszony itt van. Ez a probléma időnként előfordul a parlamentben. Hetman úr. Köszönöm szépen a szót elnök asszony, szeretném megköszönni a biztos asszonynak, hogy ide látogatott. Nem szeretném megismételni mindazokat a kérdéseket, amelyekre már rámutattak a kollégáim korábban. Teljes mértékben egyetértek a biztos asszonynal abban, hogy vannak eh, késlekedések, lemaradások a kohéziós politika végrehajtásában de vannak aláírt szerződések, a szerződések száma az egészen más, mint a projektek végrehajtása az adott régiókban. 2018-ban óriási kifizetési tornyok fognak, fognak felhalmozódni majd, és nem tudom, hogy minden szinten hogyan sikerül azzal majd boldogulnunk arra szeretnék rákérdezni, hogy mi az elmaradásnak, a lemaradásnak az oka. Az elmúlt két évben senki nem tudta ezt megoldani. Ami a projektek végrehajtását illeti, a szerződések szaporodnak, de mégis el vagyunk maradva a projektek értékelésével, a monitoringozással, a számlák kiegyenlítésével, mindez nagyon időigényes, és ezt minden elveszik tőlünk, amikor a kohéziós politikának fel kell gyorsulnia. Biztos asszony, azt szeretném kérdezni, hiszen nyilván bele tud nézni az Európai Unió történelmi, történelmében, hogyha egy tagországban egy auditra kerül sor, ha ön hajtana végre egy ilyen audit látogatás bizonyos tagországokban, és ön mondaná el, hogy mik azok a dolgok, amelyeket feladhatnánk, milyen milyen elvárásokban lehetne könnyíteni, vagy megkönnyíteni a tagországok dolgát, hogyha ön hajtana végre egy ilyen látogatást, ez talán jó üzenetet küldene a tagországoknak, és egy csomó projektet sikerülne megvalósítani. Az utolsó kérdésem többször előkerült már. Mindig meg kell győznünk magunkat, hogy a kohéziós politika az egyik legfontosabb, vagy talán a legfontosabb politika az Európai Unióban. Újból és újból meggyőzzük magunkat arról, hogy az Európai Unió állampolgárait célozzuk ezzel a politikával. A végkimerülésig mondogatjuk, hogy ez a politika a bűnbak mindenki szemében, és és úgy tűnik, hogy azt várják ettől a politikától, hogy minden aktuális problémát megoldjon valahogy. Ha nem tudjuk megválaszolni ezeket a kérdéseket, annak lehet, hogy az az oka, hogy nem tudjuk, miért vagyunk bizonyos területeken ennyire lemaradva. Már ez a második ok arra, hogy beletekintsünk az unió történetébe, ha lennének iránymutatások mindenre irányulóan az Európai Bizottság részéről a régiókra vonatkozóan, hogy hogyan lehet promotálni az alapokat, az sokkal jobb helyzetet teremtene. Az egyszerű állampolgárok nem látják az eredményét a kohéziós politikának, ez a probléma. Bár igazából mindenhol ott vannak ezek az eredmények, de újból kell megfogalmazni őket. Végül Moszkvai úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt biztos asszony, nagyon sok mindent szerettem volna elmondani, de rövid idő áll a rendelkezésemre. Mindenek előtt köszönetet mondanék azért, hogy ránk szánta az idejét, azért, hogy megossza velünk gondolatait a regionális politikáról. És főként azt emelném ki, hogy ön elkötelezett, és mindent megtesz azért, hogy a szociális kohéziónak a politikája valóban megvalósítása kerüljön az európai társadalmainkban. Ismerjük a célkitűzéseket, hogyan lehet az egyenlőtlenségeket csökkenteni az emberek, illetve az államok között, az eredmények most már kézzel foghatóak, pozitívak. Veszem például azt, hogy mi történik a tengeren túli megyékben, régiókban, és azt is tudjuk, hogy Fort de france például a régi szakbizottságnak egy delegációja is megfordult, én is több helyen megfordultam az utóbbi időkben, és láthatjuk azt, hogy a kohéziós politikának hála mi valósulhatott meg. Tehát jobban élnek a lakosságunk, úgy gondolom, hogy ez volt az alapcélkitűzés, és éppen ezért köszönetet mondanék azért, mert továbbra is gondolom a kohéziós politika így fog alakulni. Köszönjük szépen, biztos asszony! Arra szeretném kérni, hogy a lehető legrövidebben adjon választ a kérdésekre. Köszönöm szépen. Nos, ennyi olasz kérdés után úgy gondolom, hogy olaszul kellene, hogy válaszoljak, és ezt meg is tehetném, de most inkább talán időhiányában angolul beszélek. We don't name. Természetesen nem nevezünk meg senkit nevén vagy régiókat, de amikor elkezdtem a munkámat, akkor a Kalabria kampánya és Szicília nem fogja befejezni az operatív programokat. Ezt az információt kaptam a főigazgatóságtól annak idején, és éppen ezért az ottani hatóságokkal felvettük a kapcsolatokat, és, és aztán láttuk, hogy kampánia volt az utolsó. De úgy gondolom, hogy az administratív kapacitása a legfőbb probléma ezeken a területeken. A végrehajtást is jobban kell felügyelni, de ezekkel együtt hozhatnak eredményeket ezek a programok. Azt hiszem, hogy az administratív kapacitást igenis megerősítettük az önök régiában. Dicenti miniszterelnök helyettes úrral tárgyaltam Olaszországban nem régiben, amikor ott jártam hivatalos látogatáson két héttel ezelőtt. Mindenképpen arra szeretném önöket ösztönözni, hogy adják tovább az üzenetünket, és készek vagyunk arra, hogy minden lehető eszközzel fellépjünk, hogy ezt a szakadékot áthidaljuk, és a Bari és Napoli közötti vasút szakaszra ugyanez vonatkozik, úgy gondolom, hogy rendkívül fontos ez, és azt hiszem, hogy Olaszországban kialakulhatna ez a nagyon fontos példa, hogy nem csak az Európai Unióban, hanem az a tagországokon belül is rendkívül nagy kiegyenlítetlenségek vannak, és éppen ezért kell harcolnunk a regionális politikáért. Bizonyos régiókban ugyanakkor, ismét mondom, nem születnek meg azok az eredmények, amelyeket szeretnénk látni, hogyha egyensúlyt akarunk kialakítani, akkor igenis többet kell együtt tennünk a helyi administratív hatóságok a nemzeti hatóságokhoz tartoznak. Csik úr, nagyon románul hangzik a neve. Korábban Írországgal kapcsolatosan lefolytattuk már ezt a beszélgetést, ahogy erről eszmét cseréltünk, azt hiszem, hogy nagyon fontos az ír helyzet különlegességeit megvizsgálnunk, a Régió főigazgatóság új igazgatójával változásokat vezettünk be, és nagyon szoros koordinációt folytatunk Írországra vonatkozóan. Azonosítani fogjuk a jó gyakorlatokat, és ezek alapján fogunk tovább haladni, de szeretnék mindenkit emlékeztetni arra is, hogy a legtávolabbi térségekre irányuló stratégia felelősségeket ró a tagországokra, sem Olaszország, sem Görögország nem kérte a felvételét eh, ebbe a koordinációs csoportba, holott ott is vannak távoli térségek, hogyha nem szeretnék feldarabolni ezt a gondolatot, ezt a koncepciót, akkor be kell látnunk, hogy a régió főigazgatóságban minden osztályon vannak, minden osztály minden tekintetben foglalkozik távoli térségekkel. A főigazgatóság tehát mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy orvosoljuk ezeket a kérdéseket, amelyekre Rodriguez úr is rámutatott. Ez az egyik legfontosabb pillér, ami a közlekedést, a foglalkoztatást is mind magába foglalja. Ami a szolidaritási alapot illeti, erről a plenárison is fogok többet beszélni, de már itt is elmondhatom önöknek, hiszen annyi olasz képviselő van itt, és annyi hozzászólást kaptunk, hogy teljes mértékben szolidarisak vagyunk Olaszországgal és az ottani E, földrengés e, sújtotta e, területtel, és a szolidaritás alap talán az egyik legfontosabb szimbóluma a szolidaritásunknak, amit ilyenkor tudunk alkalmazni. Olaszország kapott a kapott a legtöbbet eddig ebből az alapból 1,3 milliárd eurót. Ez persze nem egy jó vagy kedvező hír. A, az augusztusi földrengésre vonatkozó kéremeket októberben kaptuk meg, a lehető leggyorsabban feldolgozzuk. Ezeket annak érdekében, hogy az újraépítést segíthessük. Természetesen szoros párbeszédet folytatunk az olasz hatóságokkal, és megvizsgáljuk, hogy az ESZI alap programokat hogyan indíthatnánk ott be annak érdekében, hogy a kockázat kezelést és az éghajlatváltozással kapcsolatos kérdéseket ott meg tudjuk szólítani. A az időt továbbra is figyelembe kell vennem, de természetesen figyelni fogunk ezekre a kérdésekre. Ami az FC-t illeti. Ahogy már mondtam, Bresso asszonynak ideje, hogy együtt dolgozzunk és egyesítsük az erőinket. Ez egy olyan pénzügyi eszköz, ami nem szabad, hogy versengést okozzon. Újdonságként elmondhatom, hogy az Omnibus rendelet keretei között javaslatot tettünk arra, hogy minden képviseleten legyen egy e, szakértő, aki a szinergiákat vizsgálja majd meg, és szeretnénk tagországokat is meghívni, és felkérni őket arra, hogy eh, kapcsolattartókat eh, jelöljenek ki, mert fontos létrehoznunk egy eh, hálózatot, nagyon sok tagország van, ahol nem tudják, hogy konkrétan hol foglalkozzanak ezekkel a kérdésekkel a gazdasági minisztériumban, vagy a pénzügyminisztériumban. Mindenképpen kell tehát egy olyan szakértő, aki a regionális politikával és annak az FC-vel való kombinálásával tud foglalkozni. Tehát úgy vélem, hogy ezzel kapcsolatban folyamatosan kapcsolatban leszünk, de a jövőben a lehető legjobb megoldást kell megtalálni arra, hogy az egyik periódusból a másik periódusba lehetőleg legzökkenőmentesebben tudjunk átmenni, ezt elő kell készíteni, ezért akarjuk létrehozni ezt a hálózatot a, a képviseleteken is hogy megnézzük, mit lehetséges csinálni, és mi az, ami nem jöhet szóba. Végül az utolsó kérdés. Csofrida asszonytól, Hedman, nem, Hedman úr volt az, aki rákérdezett a végrehajtásra. Ahogy Ön is rámutatott, ugye az a benyomás, hogy a végrehajtás lassan megy, de hogy már korábban mondtuk erre a programozási időszakra már 120 milliárd eurót jóvá hagytunk, de ez még nem jelenik meg, mert a tagországok még nem nyújtották be a jóváhagyott időközi kifizetéseket. Az bizottság szeretné tudni, hogy mi ennek az oka, tehát nem tudok világosan válaszolni erre a kérdésre. Számunkra is kérdője, hogy miért nem hagyják jóvá tagországi szinten hamarabban, korábban a számlákat, hogyha nincs meg a tagországi jóváhagyás, engedélyezés, akkor nem fizethetjük ki a számlákat. Onnan kell indulnia a dolognak mindenképpen ez a folyamat, ez nagyon fontos látnunk. Arra is rámutatott, hogy esetleg túl nagy mértékű az adminisztráció, a bürokrácia. Úgy gondolom, hogy bizonyos tagországok újabb és újabb dolgokat tesznek ehhez hozzá. Találkoztam polgármesterekkel, városképviselőkkel, akik nem pályáztak az energiahatékonyság programra, holott ez az egyik legfontosabb, leghatékonyabban működő, legsikeresebb program. Arra kell koncentrálniuk, arról, arról panaszkodtak, hogy túlságosan sok papírunkával jár mindez, de én ezt az egészet egyszerűen nem értem, nem, nem látom át, eh, hogy miért eh, ez a problémájuk. Nagyon sok tagországban eh, azt látjuk, hogy túlságosan sok megszorítást vezetnek be, holott ilyen európai elvárás, Európai Uniós elvárás nincsen. A mi elvárásaink már megvannak fogalmazva több mint 600 oldalon, miért várnánk el a tagországoktól, hogy még ennél több előfeltételt szabjanak, vagy megszorítást léptessenek életbe? Nem akarunk bonyolultak lenni, de arra szükség van, hogy kellő egyensúlyt találjunk az egyszerűsítés és a bürokrácia között. Itt ugye ebben a szakbizottságban ez nagyon fontos téma, de a jövő héten a Költségvetési Bizottságba látogatok, ahol az elszámoltathatóságról beszélünk majd, és azt hiszem minden tagországnak gondoskodnia kell arról, hogy az európai pénzeket helyesen és transzparens módon költsék el. Itt nem hozhatunk kompromisszumokat, mert nem mindig az Európai Bizottság okolható azért, hogy a dolgok túl bonyolultá vagy bürokratikussá válnak. A tagországi szinten kell tenni azért, hogy csökkenjen a bürokrácia. Beindítottunk, életbe léptettünk új eljárásokat, amelyek egyszerűbbé tették a bürokratikus részét a programok végrehajtásának az Európai Parlament és a tanács ugye dolgozott az Omnibuson, most a tagországokon van a sor, hogy ezeket az új lehetőségeket, ha lehet, még egyszerűbbé tegyék tagországi szinten. Végül engedjék meg, hogy elmondjam ismét, hogy nagyon örülök, hogy itt lehettem önök között, mindig nagyon élvezem ezt az eszmecserét, mert nagyon hasznos számomra és segítségre van abban, hogy tovább folytassam a munkámat, és harcoljak ezért a politikáért. Ez lesz a következő évben is a fő célkitűzésem. Nehéz év lesz, mivel nem találkozunk már a jövő évig, szeretnék mindenkinek eh, kellemes eh, eh, ünnepeket kívánni, és a lehető legjobbakat. Remélem, hogy jövő évben jó híreket hozhatok önöknek. Abban bízunk, hogy az év végére, december végéig a legtöbb előzetes előfeltételt teljesítik a tagországok. Reméljük, hogy beérkeznek a jóváhagyott számlák, és egyre több kifizetés történhet, és talán még ennél is több jó hírt közölhetek majd később önökkel. Biztos asszony, nagyon köszönjük a látogatását az összes képviselő és a szakbizottsági tag nevében. Szeretném megköszönni a tolmácsoknak a közreműködésüket, és ezzel a találkozó délután részét lezárom, délután találkozunk ismét.